As you know, colleagues, we have a very long afternoon today, a lot of items to discuss. I would urge you... Kedves kollégák, mivel hosszú a nap, ami előttünk áll, illetve délután, kérem, hogy minél előbb kezdjük el a délutáni ülést. For EPP, this is a golden moment. I see only EPP colleagues wherever I look. Látom, ez a néppártiak pillanata, mert bárhova nézek, mindenütt csak a néppártiak vannak. I am counting how many members we are because we need to be Számolom, hogy hány képviselő van, mert 12-en kell, hogy legyünk a szavazat képességhez. De azt hiszem, már meg vagyunk 12-en. Oké. Okay. So, I hope that you all had a, a, a nice uh, lunch. Remélem mindenki kipihente magát az ebédszünetben. With the outcome of... Uh, És akkor kezdjük a koordinátorok ülésének eredményével. most. I would like to inform you about. First of all, we, we adopted the April agenda and requests. Elfogadtuk az áprilisi napi rendet, illetve a, beszéltünk a későbbiekről is. Az áprilisi ről áprilisiben lesz szó a sport újságírásról, a környezetvédelemről, a fogyatékkal élőkről, e, aztán a FATKA írás szobeli kérdést májusra halasztjuk, és a sürgősségi kéréseknek eleget, ad, eleg, e, eleget teszünk, ami a Talanzsi atomerőművet, illetve az EMA székhelyét illeti, ez volt a két sürgősségi. Péter kért szót. Tessék. Ja, wir möchten die, wir möchten die Entscheidung... Äh, Igen. A koordinátorok hoztak egy döntést. a 2017-636-os petíciót levesszük a napirendről. Ellen javaslatot, ellen kérelmet adnék be, tehát 636 per 2017 az Andalúziában forgalmazott gyógyszerekről. Ezt a petíciót mi azt szeretnénk, ha mégis visszakerülne az áprilisi napirendünkre. Köszönöm. So when this has been challenged according then to rule 205 of the a 205-ös szabálycikk alapján, akkor itt most, mivel kihívás érte a döntést, szavaznunk kell róla a teljes bizottságban. Tehát most sajnálatos, hogy szinte csak EPP-sek vannak a teremben, illetve egy EFDD-s képviselő. Very, very, very unfortunate. Nagyon-nagyon sajnálatos még érkezett valaki. Kettő egyéb képviselő van -e még. Isztorgáz úr, tessék, ön most szót kér, ugye? Gracias, señora presidenta. Eh, Köszönöm, elnök eh, asszony. Ahogy eh, tudják, tíz éve vagyok tagja a petíciós bizottságnak, és tudjuk azt is, hogy ugye mik a szabályai ennek a szakbizottságnak. Ma délelőtt 2.30-ban állapodtunk meg, ugye, hogy kezdődik az ülés. Ha más nincs itt, az az ő bajuk, mi itt vagyunk, ahogy a koordinátorom mondta. Igazándiból az, hogy egy frakcióból jön ki a szavazatképesség, vagy többből, az egy lényegtelen kérdés. Éppen ezért eh, én önt arra szeretném igen erősen ösztönözni, hogy szavaztasson erről a témáról, amit Péter Jár mondott. And I will definitely do so. Definitely, don't you worry. És meg is szavaztatom. Ne aggódjon. Csak Előbb befejezem a koordinátori ülésről való beszámolót, elhalasztom a szavazást, és várom, hogy reményeim szerint más kollégák is jönnek, többen lesznek. Tehát a Péter által felvetett pontot két percnyire kb. elhalasztom. De most a májusi napirend az alkova kultúrákról, fölvesszük a petíciót, és a júniusi napirendre ügyrendi pont. I understand that you want to Én értem, hogy most akarnak szavazni. De muszáj szavaznunk. Én formálisan kértem a szavazást. Ez az eljárás rendje. Az volt a petíció, hogy szavazzunk. És azonnal szavaznunk kell, asszonyom. Rendben. Tehát a néppárt azt kárja, hogy a 636 per 2017-es petíciót rajta hagyjuk az áprilisi napirenden. Na és akkor nézzük. A szabály az, hogy maximum kilencen szavazhatnak a néppárt részéről. Péter jár, Péter jár a koordinátor, erről gondoskodnia kell. You're okay? Okay.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 az EPP nevében szavazók azért legyenek tagjai ennek a bizottságnak, tehát vagy teljes tagok, vagy póttagok. A szakpolitikai tanácsadónak adok egy pillanatot arra, hogy ellenőrizzék, hogy itt most teljes tagok és póttagok szavaznak csak. A többi szakpolitikai tanácsadót pedig felkérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot a képviselőikkel. Mr. Chairman, wir sind dann acht Members in full. Okay. Any member, any member can vote. Bármely képviselő, illetve bizottsági tag szavazhat, de a tanácsadó mondja meg nekünk, hogy kik lesznek. Eh, tehát teljes tagok, póttagok, Amennyiben pedig ezen kívül is vannak itt emberek, akkor tudjak róla, hogy kik azok. So, the EPP policy... Tehát az efdd és, eh, és az epp és eh, politikai tanácsadó eh, jó munkát végzett. Tehát a 636-os petíciót akarják a napirenden tartani, ki támogatja ezt? Kérem, hogy emeljék fel a kezüket. Ki támogatja, hogy a 636-os napirenden maradjon? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. It's enough. And then, who wants to bring it? És akkor most ki szeretné a koordinátorok döntésének megfelelően a májusra, a B listára áttenni? A kettő FDD-s képviselő. Nos, akkor döntöttünk. Thank you very much. Köszönöm. Nagyon elegáns lenne az EPP-s tagoktól, hogyha itt is maradnának, ha már a szavazásra eljöttek, esetleg diszkréten távozhatnak. Préda úr mindig diszkrét, nem akarok őre nézni konkrétan. Nos, akkor a júniusi napi rend, Eleonora. Sorry, Madam Chair, I just would like to intervene. Köszönöm, eh, csak szeretnék rámutatni arra, hogy ez az eljárás nem volt eh, rendes eljárás. Eh, figyeljünk fel arra, hogy mi történt a következő koordinátorok ülésén nyilván ezt is át kellene beszélnünk, ami itt most történt. I can, can I just respond? Hadd válaszoljak erre, jó? Hogy mit mondott Evi asszony. Én is úgy gondolom, hogy nem megfelelő nem megfelelően lett ez a munka elvégezve ma, de más, te, más teendőm nem volt, nehéz helyzetbe hoztak, és azt gondolom, hogy a kollegialitás hiányzott a különböző frakciók, tagok között, ezt javítani kellene. Ez nem tisztességes módja annak, hogy együtt dolgozzunk egy szakbizottságban. Nagyon éretlen és udvariatlan, akik most esetleg néznek bennünket Európában, azok Nyilván azt gondolják most, hogy ennek az intézménynek azért össze kéne szednie magát. Egyébként ez igaz arra is, ahogy a koordinátorok ülése ma délelőtt zajlott, illetve erre a szavazásra is. Nagyon sajnálom, hogy ez így történt. Iturgáiz úr, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Én csak szeretném emlékeztetni önt arra, hogy a a probléma nem azokkal van, akik megjelennek akkor, amikor dolgozniuk kell, hanem azokkal, akik nem jönnek el. Mi itt voltunk 2.30-kor, abban állapodtunk meg, hogy 2.30-kor kezdődik az ülés. A többi frakciónak miért nincsenek itt az emberei? Ezt kéne megkérdeznie. What I'm saying is... Nos, Evi asszonyjal egyetértek, a következő koordinátorok ülésén lesz ez a napi renden, meg az azutánén is, meg az azutánén is én most attól tartok, hogy hosszú ideig fog majd tartani, amíg ezt a napirendi pont, amíg ezzel a napirendi ponttal birkózunk. Önök így akarták, én elnökként ezt le fogom vezetni, a szabályoknak megfelelően. Önök ezt akarták, ezt kapják, hosszú ideig itt lesz velünk ez a dolog. akkor én visszatérnék arra, hogy mi más történt a koordinátorok ülésén. Szólásszabadságról, illetve újságírók elnyomásáról szóló petíció Máltán, a brit jelentés arról, hogy elnyomják, nem adják meg a diákoknak a jogait, illetve a bolgár fogyasztóvédelmi petíció is napirendre kerül majd júniusban. Engem jelöltek ki a bizottság elnökeként raportőrnek a Peti éves jelentésére 2017 az ombudsman külön jelentést az ALDE készíti, az ombudsman statutumának felülvizsgálatát a zöldek készítik, és úgy döntöttünk, hogy a kisebbségekre vonatkozó minimál, minimum standardokra vonatkozó jelentéshez nem adunk véleményt. Ami további ajánlásokat illeti, a 10 54-es a 1074-es, a 1111-es és a 1112-esek nyitva maradnak, a többi pedig az én ajánlásaim szerint történt. A B tételekre vonatkozó döntések pedig szintén szerepelni fognak majd az írásos jegyzőkönyvben. Ami a tényfeltáró játékos látogatásokat illeti, Adórába és Donanyába fogunk 2018 második fél évében ellátogatni, illetve a fogyatékosokról szóló munkacsoportot átalakítjuk meghallgatássá, illetve az összeférhetetlenségről szeretnénk egy konferenciát tartani, egy workshopot tartani, ami pedig um, a kiszolgáltatott munkavállalókra uh, vonatkozó pontot illeti, ott uh, úgy döntöttünk, hogy felveszünk a kapcsolatot a foglalkoztatási bizottsággal, és megpróbáljuk együtt csinálni ezt a napirendi pontot. Emellett döntöttünk arról, hogy lesz parlamentközi megbeszélés, a nemzeti parlamentek képviselőivel a témát később döntjük el. Ami a balájást illeti, erre visszatérünk a jövő év elején, így döntöttek a koordinátorok, ami pedig a személyazonossági számok, illetve az ezek miatt az EU polgárokat érő svédországi diszkriminációt illeti, erre visszatérünk, illetve küldünk egy levelet a svéd hatóságoknak, arral, hogy a tényfeltáró látogatáson ígéreteket, kötelezettségvállalásokat tettek, e, és rákérdezünk, hogy mi van ezekkel. A Jugendamt témát halasztjuk a következő ülésre, az információs pontokat pedig tudomásul vették a koordinátorok. Ennyit a koordinátorok üléséről, és akkor most következik a 13-as napi rendi pont, a 2198-as petíció, az Olszena tó szennyezéséről szól. Bruni úr a petíció benyújtója, benyújtó, és ő itt is van. Hol van? Yes, there you are. And Ott van. Take the floor for five minutes. Ah. Vado. Allora. Akkor kezdem. Meg szeretném jegyezni azt, hogy a foszfor az a legjobb paraméter, amely az eutrofizációját okozza a, folyó, a tavaknak. Ezen a grafikonon láthatják, hogy a foszfor mikrogram tartalma literenként 2005 és 2017 között mennyit növekedett. Ahogy láthatják, meg kétszereződött és 75 ezer kilóról, tehát 150 ezer kilóra növekedett. Ez gyakorlatilag napi 17 kiló növekedést jelent, amely a városi szennyvíznek, illetve a mezőgazdaságnak köszönhető. Ami a városi szennyvízet illeti, az illusztráción láthatják, hogy a különböző közösségek a tó körül egy fő csatorna vezetékhez kapcsolódnak. Azonban nyugaton hiányzik ez a csatorna, és ezért gyakorlatilag az hulladékvíz ezen a területen a tóba folyik. Gyakorlatilag Körülbelül 20 helyen kapcsolódik a csatorna rendszer a fővezetékbe, ami nagyon rossz állapotban van. Egy csomó szennyvíz kiszivárog belőle, a lehető legrosszabb állapotban a 9-es és a 20-as számú van. Itt láthatják a dián a felső területen, illetve a 20-as. A 20-as nem látható a zöld területen. Ez gyűjti össze az összes ö, szennyvizet ö, a tó környékén. Hát nem nagyon jól lehet látni itt a képet, azonban azt lehet látni balra fönt, a 20-as gyűjtőállomásnál, hogy nincs igazán ö, kapcsolatban a fővezetékkel, ezért az összes szennyvíz kifolyik belőle. Azt is lehet látni, hogy nem 30 ezer emberre szá- ö, méretezték az átmérőjét, hanem sokkal kevesebbre. Úgyhogy nagyon sok szennyvíz már a tóba folyik, mielőtt a víz tisztító állomáshoz érkezne. Például ott van a kilences, ott minden közvetlenül a tóba folyik. Aztán vannak még mások is, ahol többé-kevésbé tovább folyik a víz. Nos, összességében a 75 ezer kiló foszfor, amely a tóba került, városi eredetű. 25%-ban származik csak a mezőgazdaságból. Ezek csak olyan becsült értékek annak megalapítására, hogy körülbelül mi történhetett. Először is teljes mértékben meg kellene javítani ezt az egész fő vezetéket, támogatni a mezőgazdaságot, olyan tevékenységek ösztönzésével, amelyek ökológiai szempontból elfogadhatóak. Aztán kellene egy független ellenőrző szerv, ami a fenntartható mezőgazdaságot illeti. nem a fenntartható növények termelését, hanem a mogyoró ültetvényeket támogatják, amelyek szintén szennyezik a területet. Ha nem nagyon jól lehet itt látni ezt a diát, de az látható minden esetre, hogy mi történt a tóval. 2009-ben együttműködtünk annak érdekében, hogy készüljön egy terv a tó kezelésére. Itt arról volt szó, hogy 10 mikrogram per liter lehet a maximum érték a foszfortartalomnak. Ezt a provincia elfogadta, de a régió nem. 2011 nyarán 14 ezer aláírás gyűjtöttünk, hogy tiltakozhassunk, de semmi eredmény nem volt. 2013-ban a petíciós bizottsághoz fordultunk, illetve ezen keresztül a bizottsághoz. De hát aztán választások voltak, megváltozott az elnökség. 2015-ben tehát az első meghallgatásra került sor. Aztán a jelenlegi bizottság elnöke küldött Lációba egy levelet, felszólítva arra, hogy a teljes gyűjtővezetéket javítsák meg, és hogy támogassák a kompatibilis mezőgazdaságot. 2016-ban a régió kiírta a pályázatot, de csak 2017-ben választották ki a megfelelő céget a munkátok elvégzésére, illetve a területet csak szeptemberben adták át. Bruni úr, csak öt percet adtam. Ha lehet, akkor legyen kedves, fejezze be. Megpróbáljuk ezt a témát lezárni. Jó, hát sajnálatos módon a tó egyre rosszabb állapotba került. Elnök, biztosíthatom önt arról, hogy ismerjük a témát, mindenki előzetesen elolvasta, nem akarok udvariatlan lenni önnel szemben, nagyon nagy értékelem, hogy eljött, de nagyon hosszú a napi rendünk. Nagyon sok a petíciót benyújtó, úgyhogy túl sokáig nem folytathatjuk ezt a témát. Ez azt jelenti, hogy nagyon köszönöm önnek, és a bizottság képviselőjének, Gászparinetti úrnak adom meg a lehetőséget. You need to put on the micro. Kérem, kapcsolja be a mikrofon. Okay, my apologies. First of all... Elnézést kérek. Szeretnénk gratulálni a petíció benyújtójának, Bruni úrnak a kiváló munkájához, és ahhoz köszönet is jár, hogy ilyen gyorsan új anyagokat nyújtott be, és frissítette a dossziét. Úgy tűnik, hogy a hivatalos tagállami jelentés, illetve az itt megtudott adatok eltérőek. Akkor még jónak minősült a tónak a vízminősége. A petíció benyújtója által beadott új adatok fényében az ökológiai státusza a tónak immár csak elégséges. Ez természetesen az irányelv semmibevételét jelenteni, megsértését jelenteni. A négyes cikk hatos bekezdése ugyanis egy, egy, egyértelműen kimondja azt, hogy nem romolhat a vízminőség. Nyilván a víz területnek az ideiglenes célú, ideiglenes idejű romlása az force majeure vagy kivételes okok alapján nem számítanak jogsértésnek, akkor, hogyha azokat nem lehetett előre látni, különös tekintettel a hosszú idejű szárasságra, mint természeti jelenségre. Ez a romlás, tehát a vízminőség romlása nagyon kevés indokkal engedhető meg, nemzet, természeti okok miatt, bizonyos természeti okok miatt, illetve Viszmajor miatt. Bruni úr azt mondta, hogy valójában itt a vízminőség romlása az előrelátható volt. Köszönjük Bruni úrnak és a bizottságnak is, hogy felhívták a figyelmet erre a témára. Köszönjük Gasperinetti úr, és ez valóban megerősíti azt az új, azokat az új adatokat, amiket a petíció benyújtója hozott nekünk. Úgy látom, hogy a három fél kiválóan együtt tud működni. Most megadom a szót képviselőknek. Nem látom a nevét, kollega. Tamburano, Tamburano, kollega úr. Non ha potuto... Eh, Sajnos minden kérdése nem tudott Bruni úr kitérni, úgyhogy én szeretném kiegészíteni ezt, nevezetesen, hogy a Kasten Giorgioi geotermikus energia előállító üzem megépítésével milyen további kockázatokkal kell szembenézni. Több is, próbálok röviden szólni. 24 órán belül Gyakorlatilag a geotermikus üzem nem tud kommunikálni a tóval. Gyakorlatilag ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy a geotermikus elfolyás óriási nyomás alá kerül, és valószínűleg kárt okoz a Gózenói tóban, szennyezést okozva, amit pedig védeni kellene. A szennyezést egyértelműen láthatjuk, és egyszerűen visszafordíthatatlan folyamat indulna be, de most még felléphetünk. Ez a paradoxon, mert az irányelv, amely a tengerek védelméről szól, a szénhidrogénekre is vonatkozik. Minimális intézkedéseket kellene hozni a chieste. La prima rivolta ai rappresentanti della Commissione europea. Chiedo che la Commissione... A fracking kapcsolatban ezek olyan problémák, amelyek nem csak Olaszországban, hanem az Európai Unió több országában is jellemzők. Szükség van arra, hogy adhok jogalkotói javaslat szülessen a geotermikus kérdésben az Európai Unióban. A petíciós bizottságban kérem a kollégákat, hogy a geotermikus üzem megépítésével kapcsolatban tiltakozzanak, mert ez visszafordíthatatlan károkat okozhat. Köszönöm szépen. Mr. Mandel. Thank you, Madam Chair. Uh, uh, also, Köszönöm. Én is köszönetet szeretnék mondani a kérelmezőnek, hogy megosztotta ezeket az információkat. Mindnyáján meghallgatok a bizottság képviselőjét, hogy tovább vizsgálják ezt a petíciót. Így aztán a néppárt részéről elmondhatom, hogy azt javasoljuk, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és várjuk, hogy a bizottság hova jut. Köszönöm, Evi asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a petíciót benyújtójának, Bróni úrnak, nem először van itt nálunk a petíció ismertetés érdekében a szakbizottságban, amely többféle problémát felvez, felvet, nem csak ami a petícióban található, hanem vannak olyan jellegők is, amelyek a bolszenei tavat, a vízszennyezést érintik. Beszélt a kollega arról is, hogy milyen kockázattal jár a geotermikus energia központ létesítése. Egy olyan petíció ez, amit nyitva kell tartanunk, mert fel kell derítenünk a továbbiakban ezt a problémát, és nagyon örülök, hogy sok kollega támogatja a petíció nyitvatartását. Szeretném, ha az olasz hatóságokhoz továbbítanánk ezt az információt, mert szükség van arra, hogy tudjanak arról, hogy az ilyen jellegű üzemek létesítése milyen kockázattal jár. Aztán hangsúlyozni szeretném még azt is, hogy a vizek minősége nagyon sok területen Olaszországban rendkívül fontos, és ilyen jellegű tevékenységgel csak rosszabb lenne a helyzet. Köszönöm. If I can extend the floor back to you, Mr. Bruni. Bruni úrnak vissza tudom adni a szót. Reagálhat arra, amit a bizottság mondott, illetve amit a kollégák mondtak. Tessék önni a szó. Bruni úr, két percre önni a szó. Uh, per aggiungere su valamit szeretnék a geotermikus kérdéshez hozzátenni még. Lehet? két gondolatot. Tehát a geotermikus energia előállítás ezen elven alapul, nevezetesen a baloldali területen kerül be a folyadék, és aztán a föld alatt megy a, tehát jobb oldalról indul bal oldalra ez a folyadék, ha viszont erre nincs lehetőség, akkor katasztrófa történik, mert egyrészt bekerül oda a ö, folyadék, ö, egyik helyen elfolyik, másik helyen megreked, és óriási nyomás keletkezik. Több tonna, több ezer tonna. Ezt 25 éve tanulmányozunk. Itt láthatják a tavat, a bolszánói tavat, láthatják, hogy milyen repedések vannak itt. És ezek egyenesen a tóba vezetnek mindenféle folyadékot. Hát reméljük, hogy ezt a geotermikus energia központot be fogják tiltani. Köszönöm szépen. So much, Mr. Bruni, and uh, thank you for bring... Köszönöm szépen, Bruni úr köszönöm, hogy felhívta a bizottságunk és az Európai Bizottság figyelmét is erre. Nagyon köszönöm, hogy ilyen messziről elutazott ismételten Brüsszelbe, és remélem, hogy nagyon jól érzi majd itt magát, és biztonságosan visszatér hazájába. Most pedig megpróbálom lezárni ezt a petíciót, hogy hogyan tovább. We have heard. Nos, hallottuk öntől és a bizottságtól is. Új bizonyítékok kerültek napfényre, és a szóban ezt megerősítette a bizottság képviselője is. Írásban le kell ezt fektetnünk, úgyhogy kérem, hogy jelezzem vissza írásban is. Aztán ezt a petíciót és az új információt elküldjük az NV szakbizottságba, és az ilyen témájú petíciókkal ezt szoktuk tenni, tehát a geotermikus fúrási projektekkel kapcsolatosakat. És hasonlóan azokhoz kezeljük az ön kérvényét is, persze. Nyilvánvalóan a petíció nyitva marad. Egyetért? Jó, rendben. Akkor most. Rozier asszony D'ordre, Köszönöm, ügyrendi kérdésem lenne, elnézést, hogy megszakítom az ülést, megpróbálok röviden hozzászólni. Az ülés elején a koordinátori döntéseket úgy tűnik megkérdőjelezték és volt egy szavazás is pedig, ami a koordinátorok döntése, annak ott is kell maradnia. És szerintem az ülés elején megerősíteni részbeli összetétellel egyáltalán nem tisztességes, nem szabályszerű, mert ez a koordinátorok döntése volt, nem pedig ennek az ülésnek. Elnök asszony, kérem, hogy ennek a bizottságnak a döntését semmisnek tekintse, és erősítse meg a koordinátori döntéseket, amelyek ma délelőtt születtek. 205-ös szabályzati cikk alapján a koordinátorok ülésének döntéseit meg lehet kérdőjelezni a teljes bizottságban. Ez történt ma. Ezért is kellene itt lenni a kollégáknak a bizottságban a kezdéskor valójában a koordinátorok és a szakpolitikai képviselők, bocsánat, tanácsadók dolga, hogy összetrombitálják a képviselőket. Most először fordul elő, mióta ön itt van, de valójában a, volt már rá precedens, bármelyik bizottságban bármikor megtörténhet a házszabály 205-ös cikke alapján, így aztán nekem se felhatalmazásom, se szándékom nincs arra, hogy megsemmisítsem a döntést. Köszönöm, ezt akkor megjegyezzük, és nyilvánvalóban valóban Nyilvánvalóan ez további koordinátori döntések megkérdőjelzéséhez vezethet. Ez a kockázat az öné, ha így dönt, akkor így nem, nem az én döntésem volt. Ez a bizottság döntése volt, nem az én döntésem volt, hanem egy bizottsági döntés született a teljes bizottsági ülésen. Kérem, olvassa el újra a szabályzatot, 205-ös cikket különösen. Nem kell mondani erre már semmit. Menjünk tovább. a 614-es Betizio Cascagna Tilari in Movimento a geotermikus energia témájában nincs itt a petíció benyújtója. Az információt megkapták. Gaspari Netti úrhoz fordulok. Kérem, hogy akkor ön mondja el, hogy hogy áll ez a dolog. Köszönöm. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy ez a petíció és a következő is, amire majd hamarosan sor kerül, nagyon hasonlítanak egymásra a tartalmukat illetően. Ugye itt a klímaváltozási célok kerülnek összeütközésbe helyi környezetvédelmi problémákkal, és akkor most nézzük részletesebben a geotermikus energia az megújulónak számít a 2009-es évi 22-es irányelv alapján. 2009-ben a tanács és a parlament ebben állapodtak meg. Az irányelv alapján 17%-os kötelező célt határoztak meg a megújuló energiaforrások vonatkozásában. Elég egyértelmű, hogy a geotermikus, illetve a vízenergia ennek komoly összetevője kell, hogy legyen egy olyan országban, mint Olaszország. Nyilván itt helyi kihatásról van szó, ezért is kötelező a hatástanulmány és amikor okunk van azt feltételezni, hogy a konkrét helyi körülmények nem teszik alkalmassá az ilyen jellegű energiakinyerést, akkor a hatóságok betilthatják. Itt az tartalmú sziklák, kőzetek okot adhatnak ilyen aggodalomra. Az arzén szintje az ivóvízben is magas, ezért eljárást indított a bizottság. Ez erre a tóra, illetve más olyan területekre is jellemző lehet, amelyekkel kapcsolatban petíciót nyújtottak be, ez azonban a helyi hatóságok feladata ezt mérni. A környezeti hatós, hatástanulmányok feladata az, hogy a környezeti hatásokat értékeljék. Tamburánó úr tett egy olyan javaslatot, hogy európai szabályok legyenek. Az Európai Parlament jelenleg is tárgyal ennek az irányelvnek a felülvizsgálatáról, és eh, az Európai Parlamentnek van egy nagyon jó összefoglalója erről a szövegről. Eh, az első olvasatban a parlament elfogadott 2017. Eh, novemberében egy határozatot, és ott az a döntés született, hogy vissza fogják utalni a megfelelő szakbizottsághoz ezt a témát, e, és itt külön felhívnám a figyelmet a 26. cikkére a javaslatnak, amely a fenntarthatóságról szól, a fenntarthatósági kritériumokról, amely a bioüzemanyagokra már igaz, illetve érvényes. A parlament feladata az, hogy ez kiterjessze más területekre is, hogyha önök úgy gondolják, hogy van helye annak, hogy ilyen lépést megtegyenek, akkor nyilván jogalkotói jog hatáskörükben eljárva ezt megtehetik. Egyéni petíciókkal kapcsolatban nagyon kicsi a mozgásterünk. Köszönöm. Akkor hasonló lehet a kimenetele az összes többi petíciónak jöjjön a többi petíció, 621-es petíció egy moratóriumot, fúrás moratóriumot kérne, és a petíció szerzőjének adom meg a szót. Ah, Okay. Eh, ringrazio la Commissione. Köszönöm a bizottságnak, hogy meghallgatnak. A petícióban rámutatunk arra, hogy az Európai Unióban Rómától, az olasz fővárostól 50 kilométerre van egy geometriai, geotermika, termális üzem, hogy a hőből elektromos energiát állítsanak elő a cél az, hogy kihasználhassák a spekulációt az iparban a geotermikus erőművek előállítására. A megújuló energiaforrások a 2009 28-as EK irányelv értelmében Európai Uniós támogatásban részesülnek. Pedig egyébként nem lennének produktívabbak, mint a napenergiát előállító rendszerek. A geotermikus üzemek, ha nem volna támogatás, nem lenne versenyképes a más megújuló energiaforrásokkal szemben. A projekt a Vico tó környékét érinti, amely az UNESCO védett területei közé is tartozik. Nagyon fontos régészeti lelőhely is. Nagyon fontos természetes élőhely, nagyon fontos termőtalajok találhatók itt, minőségi élelmiszereket állítanak itt elő, és fontos lenne, hogyha megmaradna az egyensúly. A geotermikus tevékenység egyszerűen katasztrófához vezethet, mert különböző olyan anyagok kerülhetnek a levegőbe, mint például az arzén, a kén, diok, kénsav, az ammónia, a higany, a radon, és az összes többi, ami mérgező. A cégnek, amely ezzel a projekttel foglalkozik, tisztáznia kellett volna az, hogy milyen kibocsátásokat eredményez ez a projekt. 320 530 részecske kerülhet a levegőbe, ami már is nagyon káros a tüdőre. 551,18 bekerel literenként az, a tartalom, amelyet ez eredményezne. Ezen, ezen, ezen kívül 295 g pillanat, pillanatnyilag az különböző negatív és mérgező anyagok mennyisége. Nagyon kellene vigyázni arra, hogy például az arzén ne kerülhessen ide. A geotermikus folyadékok befecskendezése a talajba még földrengést is eredményezhet. Minden az európai jogszabályok ellen megy a 98 per 83, a 2008 per 1, a 2000 per 60, 2013 per 39, 2004 35, 2012 18, a 2008 per 50, 96 62, 2001 81, 96 29, 2010 75, 2003 87-es irányelvek ellen, amelyek a szennyezőanyagok mennyiségét korlátozzák, és a veszélyes anyagok mennyiségét, és amely védi a vizeket, a lakosság egészségét. A 44-es cikk alapján az Európai Unió alap jogi kartájának 40. cikke, illetve az Európai Unió működéséről szóló alapszerződés 227. cikke alapján moratóriumot kérünk, hogy állítsák le a fúrásokat, mert egészségügyi és környezetvédelmi kockázatot jelentenek a 228-as cikk, a 20-as és a 24-es cikk, illetve az alapjogi karta 43-as cikke alapján kérjük ezt. Köszönöm szépen. Mr. Gasparinetti. Köszönöm szépen, Gasparinetti úr. Nagyon sajnálom, hogy állandóan hívogatom, de lehet, hogy most utoljára. Kérem. My, my duty and my pleasure, sir. Ez a kötelességem. Olaszul válaszok, mert azon a nyelven szeretnék válaszolni, ahogyan a kérdést feltették. Ami a moratóriumot illeti a geotermikus fúrások vonatkozásában. Azt hiszem itt a Láció toszkánai terület speciális helyzetére utalnak, ahol az arzén is felszabadulhat, és itt kérték az európai fellépést. De azt gondolom, hogy van egy olyan irányelvjavaslat, amely társjogalkotás keretén belül születne meg, és ez a tagállamokat a megújuló energiák terén irányítja, ide tartozik ugye a geotermikus energiaforrás is, és egyértelmű, hogy ami a moratóriumot illeti, konfliktust idézne ez elő, a jelenlegi helyzettel. Úgyhogy olyan vita ez, amit majd az Európai Parlamentnek kell lefolytatnia. Ha azonban a moratórium, amelyre utal a tisztelt képviselő helyi kontextusban, ez azt jelenti, hogy bizonyos sajátos körülmények között, ahol a tudományos kutatások azt mutatják, hogy a helyi hatásokat veszélyesnek lehet az egészségre nyilvánítani, akkor az illetékes hatóságok hatáskörébe tartozik a döntés. Az Európai Bizottság ennyit tud mondani a moratórium vonatkozásában a geotermikus fúrások témájában. Köszönöm. Akkor ezt a kérdést megkaptuk. Miranda asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném hallani, hogy 300 bekere feletti radonértékről. Mit mondott a petíciót? Beadó, tudjuk, hogy 300 egység fölötti érték, az a jogszabályokat megsérti. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy itt az érdekek összeütköznek. Hagyok adjam meg az esélyt arra, hogy elmondjam, hogy a radon standardokat talán még úgy is figyelembe kellene venni, hogy esetleg meghallgatást szervezünk. Nem csak a természetet károsítja, hanem az emberi egészséget, az iskolákat, az otthonokat. Úgyhogy szeretném tudni pontosan, hogy hány háztartás van, van a közelben, a falvakban. Köszönöm. Thank you. I don't have anybody else on my, on my list at the moment. Más már nem kér szót. Úgyhogy. Tamburano úr. Chiarire un attimo la questione per quanto... Igen. Szeretnék tisztázni valamit a társ jogalkotási folyamatot illetően. Január 17-én 2018-ban az új megújuló anyagokra vonatkozó ö, irányá vonatkozásában volt egy 37-es módosítónk a geotermikus energia központok vonatkozásában. Megvannak a tudományos adatok, és a petíciót benyújtóktól is hallottuk, hogy mi lehet ezekben a dokumentumokban. Ami a beruházásokat illeti ezen a téren, ö, olyanoknak kell lenniük, amelyeknek a, hasa, a hatása nagyon kicsi a környezetre, és nem növeli az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Nagyon pontos, konkrét esetekben kell ezt értékelni, mint Toszkánában, Olaszországban, Nyilván oda kell majd figyelnünk a jövőben ezekre a területekre. Ebben a módosítóban az áll, hogy a bizottságnak 2018. decemberében ellenőriznie kell a irányelvjavaslatot minden egyes geotermikus központra vonatkozóan ami az egészséget, illetve a környezetet illeti, illetve ezekre gyakorolt hatásukat mind a kezdeti stádiumban, mind teljes működés során. A három egyeztetések során erről volt szó, nem tudjuk még, hogy hova jut ez a folyamat, de minden esetre az Európai Parlament mellette volt ennek a szövegnek, és most itt vannak az olasz állampolgárok, de a jövőben az Európai Unió más területeiről is jöhetnek hozzánk, ahol ilyen geotermikus energia előállító központok vannak. Ugye tudnunk kell majd, hogy a geotermikus energia nem megújuló és nem fenntartható, és milyen mértékben, hogy milyen hatással van a környezetre, az ökoszisztémára, az emberi egészségre. Folytassuk a három oldal egyeztetéseket egészen addig, amíg ki nem derül mindez. De a bizottság eddig információkat kell, hogy gyűjtsön, e, mindenféle tudományos eredményt, és aztán utána tudjuk az álláspontot kialakítani. Köszönöm. Thank you very much. I would like... Köszönöm. Szeretnék áttérni a következő petícióra, mert ugyanez a téma. Úgyhogy lehet, hogy érdekli a többi kéremezőt is, és kicsit jobban megértsük ezt az egész témakört. Majd a 16-os, 17-est is összevonom egyébként, hogy a bizottság jobban tudjon válaszolni. 1189-es, 849-es és egyben kerül kezelésre, ha ez elfogadható. Silvia Perfetti a kérelmező. Van egy PowerPointos előadása, és ha jól tudom, 5 perc szót kap, tessék. Jó napot kívánok! Szeretném elmondani önöknek, hogy a geotermikus energia előállításnak mi a legfontosabb jellemzői Toszkánában. Ez véget vet egy tündérmesének, mert egyáltalán nem zöld energiáról van itt szó. A A lakosság az ott lakók egészségének védelme érdekében kell ezt megtenni. Toszkánában azt állítják, hogy Toszkánában higanyt és kén savat bocsátanak ezek ki. 27-szerese például a higany kibocsátása az itteni területnek, mint északon. 2008-ban ezt a térképet kaptuk a cégtől, ahol lehet látni azt, hogy Kasztanyában milyen mennyiségű higany kerül a levegőbe. Ezen kívül több tonna ammónium is felszabadul Toszkánában. A kék szín mutatja az ammóniát, a többi geotermikus energia központtal szemben Toszkánában. Itt láthatják a térképet, az NL által készített térkép a kasszanyájói üzemből környezetbe kerülő kibocsátásokról. Az ammónia 2,5 pm-mel nőtt, de ezt másodlagosnak tekintik, pedig a toszkánai régió összességéhez képest két és félszeresére növekedett. A nemzetközi irodalomban láthatjuk, hogy milyen kibocsátásokat találunk, az ammónia, a kén, sav, a metán és egyéb teteken. Az ilyen jellegű központokat nem lehet karbonmentesnek tekinteni. 2010-ben a Toszkánai Egészségügyi Központ egy epidemiológiai tanulmányt készített a geotermikai tevékenység egészségre gyakorolt hatásáról az ottani lakosok körében. az északon élők és a délen élők egészségi állapotát hasonlították össze, akik 50 kilométerre laktak csak egymástól, és hasonló életkörülmények között. 2000 és 2006 között a halandóság terén azt állapították meg, hogy a geotermikus üzem befolyásolta mindezt. 2000 és 2006 között a férfiakat 13,1%-kal több, nagyobb mértékben sújtotta. Kásztányájó környékén 27%-kal több. A daganatos betegségek esetében a geotermikus energiaközpont közelében élőknél 19 eh, a növekedett eh, a férfiak körében, 50 kilométeres térségben, eh, Alcsidószóban pedig 30%-kal több. A tanulmány levonta azokat a következtetéseket, hogy a geotermikus központ komoly egészségügyi problémákat jelentett, nőtt a férfiak halandósága. Azt mondták azonban, hogy nem jó a genetikai, nem jó a genetikai örökségük, illetve nem megfelelő életmódot éltek. A Toszkánai Egészségügyi Központ egy másik tanulmányában meg állapította, hogy az életvitel tekintetében nincsen különbség a két területen élők között. 2017-ben tehát újabb tanulmány készült, de csak néhány év múlva lesz ennek eredménye. Nos, mindez azt mutatja, hogy az Európai Unióról illetve az Európai Unió működéséről szóló alapszerződés 11-es, illetve 191-es cikkében foglaltakkal áll szemben. Nevezetesen alapjog az EU-ban, főleg a 37-es cikk értelmében, hogy védeni kell a környezetet. Köszönöm a figyelmüket! Én köszönöm ennek, hogy belefért az idő keretbe. Rá is térünk rögtön a 17-es napi rendi pontra, a 845-ös petícióra. Mário Mazzalupi a benyújtója. Szívesen megadom ennek a szót. 5 percet. Grazie, Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! A petícióban rámutatunk arra, hogy az európai irányelvet nem tartják tiszteletbe, amely a környezet fenntarthatóságára, az emberi egészség védelmére irányul, illetve a biodiverzitás megőrzésére. Nagyon sok irányelvben, főleg a 79 per 409-es, az madárvédelmi, a természetes élőhely védelmére vonatkozó a 92 43-as, a keretirányelv, amely a tengeri környezetre vonatkozik, a 2008 per 56-os. A a megújuló energiára vonatkozó irányelv nem vesz fenntarthatósági szempontokat figyelembe. Főleg azt kérjük, hogy legyen egy szigorú kritérium a geotermális üzemek vonatkozásában. Vagyis, hogy az ivóvíz szennyezésének elkerülése, az erdők, illetve a termőföldek védelme érdekében tenni kell valamit. Szangálóban, Baziliciában több projekt is tervbe került, de ott például az egyiket le is állították, hiszen ennek következményei egyszerűen visszafordíthatatlanok is lehetnek. A szeizmikus hatásokat is figyelembe kell venni megvan, hogy Izland, Franciaország, Lengyelország milyen bizonyítékokkal rendelkezik ezen a terén, téren. A francia és az olasz példákon túl vannak más esetek is, amelyek azt mutatják, hogy ez földrengésekhez vezethet. egy független európai ügynökséget szeretnénk, amely monitorozza ezeket a tevékenységeket, úgy, mint az Egyesült Államokban. Aztán moratóriumot akarunk minden flash üzemen, a higany tartalom és az ammónia tartalom a toszkániai geotermikus üzemekből származik. Így jelentősen hozzájárulnak az apró részecskék levegőbe kerüléséhez. jeltában, az arzén koncentráció jelent meg az ivóvízben. az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségével kapcsolatban is született már egy irányelv, amelyet nem tartanak tiszteletbe. Rengeteg irányelv született. 2016-ban például ezen kívül utalunk a tiszta levegővel vonatkozó irányelvre is. Európában. A geotermikus üzemek zöme jelentős mennyiségű szennyezőanyagot bocsát ki. Ne felejtsük el azt, hogy a 2004-es irányelvben az áll, hogy az atmoszférába került higany messzire eljuthat a geotermikus üzemekből, a levegőbe kerülő higany tehát a távoli vidékeken élők egészségét is veszélyeztethetik. Három. Minimális távolságot ö, szeret, kívánunk megállapítani ö, a geotermikus fúrás ö, szempontjából, ami nem lehet kevesebb, mint 35 kilométer a falvaktól, illetve a városoktól. A geotermikus energia előállítása egyáltalán nem fenntartható és zöld szemben a napenergiával, a szélenergiával. Hiszen az atmoszférába rengeteg szennyezőanyag kerül óriási mennyiségben támogatták ezeknek az üzemeknek az előállítását Olaszországban EU-s pénzekből. Mert megújuló energiának minősítették. Pedig az Európai Uniós állampolgárok azt hiszik, hogy megújuló energiát, tiszta energiát használnak. De ezek aggasztó tények, amelyek a környezetet, az emberi egészséget is veszélyeztetik. Befejezem, elnök asszony, mindezek tükrében a 227-es cikk alapján, ami az EU működéséről szóló szerződésben található, egészen másképp kell megközelíteni az geotermikus üzemek kérdését. Köszönöm. Thank you very much. I would now like to welcome Mrs. Köszönöm szépen. Hossz asszonyt üdvözlöm a bizottság képviseletében, és mindkét témahoz kérem, hogy szóljon hozzá a 16-os, 17-es ponthoz. Uh, thank you, Chair. Um... Elnök uh, asszony, a geotermikus energia az kevésbé szennyező, sokkal kevésbé szennyező, mint a fosszilis energiatermelés. Tudományos eh, eredmények igazolják, hogy 5% a széndiokszid kiasztás, kibocsátás, kevesebb, mint 1% a NOx, és szintén 5% alatti a SOX kibocsátás. Egyes fajtájánál a geotermikus energiának nullához közelít az ilyen károsanyag kibocsátás, vagy üvegházgáz kibocsátás. kibocsátás ez nyilván függ a geológiai környezettől, illetve a technológiától, a megtervezettségtől. Ezzel lehet csökkenteni, korlátozni a föld aloli emissziókat. A tényleges emisszió egyes konkrét esetekben magasabb lehet. Tehát a 0% emissziós tervek kibocsátása az egyelőre fejlesztési cél a kutatási programokon belül. Itt a stratégiai energiatechnológia tervre gondolok, amely erre az ágazatra is végez kutatásokat. Ami geotermikus erőművek emisszióit illeti, ezt az EU környezetvédelmi szabályai szabályozzák, a hatástanulmány irányelv, illetve egyéb irányelvek is, amelyekről itt szó volt. Az Európai Bizottság szoros figyelemmel kíséri azt, hogy az olasz hatóságok végrehajtják-e ezeket az irányelveket, és nyilván fel fogunk lépni akkor, hogyha az olasz hatóságok nem felelnek meg az elvárásoknak. Ami az üvegház hatású gáz kibocsátásokat illeti, a tagállamok kötelezettsége az, hogy a Nemzetközi Klíma panel útmutatások alapján ezekről beszámoljanak, jelentést tegyenek. Itt meg kell jegyezni, hogy nem mindig könnyű megkülönböztetni az emberi emissziót a természetes emissziótól. A bizottság ezért most egy tanulmányt készít a geotermikus erőművek emissziójáról, amely után lehet dönteni arról, hogy további EU fellépésre van-e szükség. Mivel azonban a geotermikus energiának az általános tulajdonsága az, hogy megújuló erőforrás, illetve a környezeti kihatása sokkal alacsonyabb, csak úgy, mint a, az emissziója sokkal alacsonyabb, mint a, a foszilis üzemanyagoknak. A bizottság jelenleg nem gondolja azt, hogy fenntarthatósági kritériumokat, vagy üvegház hatásra vonatkozó kritériumokat kelljen meghatároznia a jelenlegi felülvizsgálat során, azonban készen állunk arra, hogy további bizonyítékokat gyűjtsünk, el is kezdtük, illetve elemezni fogjuk a keletkező tudományos adatokat, és ezt követően egy eh, alapos tanulmány után fogunk döntéseket hozni. Köszönöm. Most a kollégák kapnak szót, Tamburano úr először. Eh, colleghi, allora innanzitutto... Eh... Kedves kollégák, először is igaz, hogy vannak környezetre gyakorolt hatásai a geotermikus erőműveknek, de még nincsenek olyan tudomá- tanulmányok, amelyek ezt megerősítik. Sem a szennyezés, sem a az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása terén. Nos, igaz, hogy kétféle ilyen erőmű van, a kilowatt óránkénti szennyezés, kibocsátás alacsonyabb, mint a fosszilis energiállítása során. Azonban vannak olyan geotermikus technológiák, amelyek működnek Olaszországban, és működni is fognak, az úgynevezett flash típusúak, amelyekről a tanulmányok úgy szólnak, hogy több metánt bocsátanak ki, a fosszilis gázzal tüzelt erőművekhez képest. Tehát különbséget kellene tenni azon emissziók között, amelyek a környezet és az egészség szempontjából más és más hatással vannak a környezetre is, meg az egészségre is. És változó, attól függően, hogy hol használják ezt a technológiát. Úgyhogy jelezni szeretném ennek tükrében, hogy az olasz erőművek, geotermikus erőművek az éghalattal kapcsolatos célkitűzések elérése érdekében születtek, úgyhogy további norma megállapítást és tanulmányokat igényelnek. Ha nincs emberi fellépés, ezek a gázok egyébként is bekerülnek az atmoszférába. Azonban itt arról van szó, hogy milyen gyorsan, milyen mennyiségben kerülnek az atmoszférába. Ugyanis a természetes kibocsítások, és itt a CO2-ről beszélünk geológiai szempontból, illetve az néhány millió évet ölelnek fel, ezzel szemben itt egy-két évről beszélünk. Tehát olyan tempóban kerül ez az atmoszférába, amely éghajlatváltozást okoz. Végül, ami a higanyt illeti, a legutóbbi toszkániai adatok, amikor utoljára méréseket végeztek, beszámolnak arról, hogy 1,5 tonna higany került az atmoszférába. Az Európai Unióban Ugye betiltottuk a higanyos hőmérőket, mert hogyha eltörnek, akkor nem tudom én mennyi higany kerül a légkörbe. De Toszkánában van a legtöbb ilyen geotermikus erőmű, amely kibocsátja ezeket, és ezt erre oda kell figyelni a parlamentnek. Végül, ami a tagállamokat illeti a higanyi kibocsátás szempontjából. Csak egy pillanat, és mindjárt befejezem. 2017-ben vezették csak be a kötelezettséget a mennyiségi jelzésre a tagállamokban, Olaszországban is kellene ezt tiszteletbe tartani, de pillanatilag nem történik így. Köszönöm szépen! Thank you very much. Mr. Mandel. Thanks to everybody for pointing all. Köszönöm, hogy rámutattak a petíciót érintő tényekre. Az EPP álláspontja az, hogy a petíciókat hagyjuk nyitva, mert a bizottság még nem adott elég információt. Egyes esetekben egyáltalán nincs információ. különös tekintettel a 829-es petícióra, amit átküldenénk az ITRÉ-nek és az ENVI-nek is véleményeztetésre, illetve információ gyanánt. Évi asszony következik. Grazie, Presidente. Intervengo anche io. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csak azért szeretnék hozzászólni, hogy még egyszer elmondjam, hogy ezt a petíciót tényleg nyitva kell tartani, mindegyik petíciót, ahogyan ezt a néppárti kollega is javasolta, mert egyértelműnek tűnik számomra, hogy ezek a petíciók rámutatnak arra, hogy mekkora a hízag az Európai Unióban, a hiány, az útmutatás, a normatíva terén, hogy szabályozzuk ezt az ágazatot, eh, ahol ma nincsenek megfelelő pontos szabályok az éghajlat, az egészség, a környezetvédelem érdekében. Tényleg nagyon pontos beszámolókat hallottunk a problémákról, ha csak az utolsóra utaljak, ami rendkívül fontos, a szeizmikus probléma egy olyan országban, mint a hazám Olaszország, ahol már sajnálatos módon többszörösen is drámai helyzet alakult ki, eh, amivel szembe kellett nézni, úgyhogy szerintem ez egy borzasztó fontos részlet, eh, hogy ezek a petíciók nyitva maradjanak, eh, hogy nemzeti és közösségi szinten is próbáljunk valamilyen normatívát találni ezekre a problémákra. Aztán, hogy tájékoztassuk a nemzet és a regionális hatóságokat is, hogy milyen veszélyeket rejtenek ezek a geotermikus erőművek. On my list and I would... Ön az utolsó hozzászóló listámon. <clears throat> Elmesélem, hogy mit fogunk tenni. Azért csoportosítottuk így a petíciókat ma, hogy holisztikus megközelítést alakítsunk ki. Minden petíció nyitva marad. Leveleket küldünk a regionális hatóságokhoz. Aggasztja ezt a bizottságot a helyzet. Így fölhívjuk a figyelmet arra, hogy megvizsgáljuk ezeket. Aztán mindet átküldjük az ITRE-be, véleményalkotásra, és az MV-be is, Mandelúcs mondta. A probléma egyértelmű, csak tényekre van szükségünk, hogy hogyan járjunk el. A 888, 1188, 29, 6, 11, 6, 24-es petíciókat mind ugyanarra a témára vonatkozik, geotermikus energiára, ezeket blokként átküldjük, és utána levelet küldünk velük kapcsolatban a regionális hatóságoknak. Úgyhogy így fogunk eljárni. Akkor a kérelmezőknek köszönetet szeretnék mondani, köszönöm, hogy eljöttek, hogy ennyi időt és érzelmet, tudást is áldoztak erre a témára. És a bizottság képviselőinek is köszönöm, nagyon jó az együttműködés. Köszönöm. Most. Hallunk egy prezentációt az európai hulladékkezelésről, a legjobb gyakorlatokról. Christian Neubauer látogatott el ide hozzánk, aki a szakértő, egy projektmenedzser, és meg is adom ennek a szót. Thank you very much to the chair and to the petition committee. Uh... Köszönjük az elnöknek illetve a petíciós bizottságnak, hogy ezt a tanulmányt ismertethetjük. Krisztián Nagybor vagyok, Ausztriából, és mi értékeltük a hulladékgazdálkodási célú petíciókat. A következő 20 percben szeretném ismertetni a fő eredményeit ennek a tanulmánynak. So the content, uh, some key data on the study, I will... Néhány dolgot a tanulmányról, ezt uh, viszonylag gyorsan le fogom tudni, majd uh, az eredményekről beszélek, hogyan kategorizáltuk a uh, petíciókat, milyen jellegű hulladékkezelésről van szó, illetve beszélünk arról is, amit um, a petíciósok benyújtottak mely, elmondom azt, hogy melyik petíciókat elemeztük, és hogy milyen áttekintéssel végeztük ezt az elemzést, illetve a legjobb gyakorlatra is kitérek. Uh, in some cases already introduced in, in, in specific members. Vannak olyan országok, ahol megfigyelhetők jó gyakorlatok, és végezetül megfogalmazok ajánlásokat is. Az alapvető adatok a tanulmányjal kapcsolatban a petíciós bizottság bízott meg bennünket, és a mi ügynökségünk, a környezetvédelmi ügynökség végezte el Ausztriában. A létező adatokkal dolgoztunk, a petíciós adatokkal. A munkánk korábbi elemzésekre is támaszkodik. 2011-ben ugyanis értékeltünk 101 petíciót, tavaly 2017-ben pedig 10 petíciót. Mindegyik ezek közül a hulladékgazdálkodással foglalkozott. Akkor most egy rövid áttekintés adnék. Nem nagyon lehet elolvasni, mert kicsi betűkkel van írva, de alapvetően négy tematikus területet azonosítottak a, azonosítottunk, a petíciók ezekről szólnak. Az első az a már létező engedélyeztetési eljárások, a kék az a 2017-es merítés, a piros pedig a 2011-es e, merítés. 52 petíció szólt az engedélyeztetésről, tehát a hulladékkezelő létesítmények engedélyeztetéséről, aztán e, további 54 petíció a már létező létesítmények működtetéséről szólt, Összesen tehát 54 petíció foglalkozott ezzel. Ugye összességében 111 petícióról van szó, és van még egy olyan általános terület, hogy a hulladékkezelés rendszer működése, 28 petíció tartozik ide, Az utolsó oszlop pedig egy új tematikus terület. 2017-ben elveztük először. A rádióaktív hulladék nem megfelelő kezelése. Ez a négy tematikus terület tehát, amelyet eh, a petíciók taglalnak. 2017-ben hmm azt láttuk, hogy leginkább a már működő létesítmények működtetését kifogásolták leginkább a petíció benyújtói. A következő ábránk mutatja, hogy milyen típusú létesítményekről van szó. Itt látjuk azt, hogy a hulladéklerakók továbbra is a legdominánsabbak, a hulladékkezelő létesítmények között. 2011-ben 58 hulladéklerakóval kapcsolatban érkezett petíció, 2017-ben pedig négyel kapcsolatban. A másik fontos terület, egy másik fontos terület, az összes többi kezelési létesítmény, tehát a tárolók, illetve egyéb hulladékkezelő létesítmények, ebből hármat kaptunk 2017-ben. Az ipari termelő létesítményekkel kapcsolatban nem érkeztek petíciók 2017-ben, és van egy új kategória, az egyéb, erről már volt szó az előbb, ez igazándiból rádióaktív hulladékot jelent milyen hulladék típusokról van szó, leginkább önkormányzati szilárd hulladékról, illetve egyéb nem mérgező hulladékról. Ezek 2011-ben is jelentős témák voltak, és új témaként megjelent, ahogy már mondtam, a rádióaktív hulladék két esettel. A toxikus, illetve veszélyes veszélyes hulladék továbbra is olyan témák, amelyekkel foglalkoznak. Nézzük itt a térképen, hogy honnan merültek fel ezek a petíciók. Úgy tűnik, hogy a délkeleti régió a legérintettebb, a hulladék gazdálkodási petíciók által, illetve délnyugat és Franciaországot lehet még kiemelni, ahonnan jelentősebb számú petíció érkezett. Waste legislation is covered and which legislation Áttekintettük, hogy milyen jogszabályok fedik le ezt a területet, és melyikek nem. Egy jogi értékelést végeztünk a cikkekről, hogy mik a központi cikkek, és egy tanulmányt végeztettünk, és azt láttuk, hogy ezek a cikkek nagyon súlyozottak, természetesen a hulladék keretirányelv, a 4-es és a 8 és a 11-es cikk, az célkitűzésekkel, határértékekkel kapcsolatos. Ezekre nagyon gyakran hivatkoznak. Aztán a hulladék lerakókra vonatkozó irányelv, ez nagyon gyakran megjelenik a petíciókban. Látszik, hogy melyik cikket hányszor idézik. Egy új téma a rádióaktív hulladékoknak a kezelése. Erre nincs igazán irányadó jogszabály, az Euratom szerződés, az egy keret, négy rendeletet értékeltünk, amely a radioaktív hulladékok biztonságos kezelését célozza meg. A köztestárolásra is vonatkozik egy jogszabály, illetve az illegális lerakásra is. És természetesen ez a két kérdés Ez része az Euratom szerződésnek is. Megint csak a fő panaszolt területek, az engedélyeztetési eljárás, a potenciális negatív környezeti hatások a létező jogszabályok keretében, illetve a hulladékkezelő rendszernek a hiányosságai illetve a rádióaktív hulladék nem megfelelő kezelése. Ezen a négy területen megpróbáltuk beazonosítani a hiányosságokat és ajánlásokat tenni. Here, but you can see on this chart which... Ez a táblázat foglalja össze hogy 2017-ben milyen petíciókat elemeztünk. Két olasz Kalabriából, kettő Görögországból, főleg hulladéklerakókról, kettő Spanyolországból. A terveket illetően, illetve a létesítményeket kettő Franciaországból, egy Magyarországból, egy pedig Szlovákiából, érkezett. Ezeket próbáljuk meg analizálni. És megpróbáljuk kimazsolázni, hogy mi tartozik a petíciók körébe. Mik a fő hiányosságok? És milyen ajánlásokat tehetünk. Az első. Az engedélyek. Például, mik a hiányosságok? Tehát illegálisan működő, hulladékkezelő, nem megfelelő KHV, illetve elégtelen információ. Ezek a fő hiányosságok. Ajánlások. Kommunikáció, javítás a hatóságokkal és az érintettekkel. Minőségi ellenőrzések, a KHV területén megfelelő kapacitás az adminisztrációra minden szinten, illetve környezetvédelmi normák új kidolgozása. A legjobb gyakorlatokat illetve sok ilyen van már, és Akartunk néhányra példát adni, hogy hol birkózunk meg a kihívásokkal, mik az eszközök. A KHV-kat illetően van információs csere is, illetve a, hatály, a hatástanulmányokat, illetően a legjobb gyakorlatokat cseréljük. És így jobb megközelítést alakítsunk ki a jövőre. A közkonzultáció, az R20 egyezmény sok mindenen javíthatnánk meg. És persze az Európai Norma szabvány Hivatal. A szabványok nagyon fontosak. Például milyen közel lehet egy hulladékkezelő a lakott településektől. Ez az első kritérium az engedély kiadására is. A második téma These uh, which could be identified were uh, yes, help. Ezek a hiányosságok. Egészségügy, környezetvédelem, nem megfelelően működő. Kezelő mű, nem megfelelő ellenőrzés, vagy nem ellenőrzik megfelelően, nem eh, adaptálták az eszközöket, nem modernizálták, pedig ez nagyon fontos, és ezt nem teszik meg. Végül illegális hulladékkezelés. The recommendations are quite general again and also highlighted in the study provide administrative capacity. Ajánlások, administratív kapacitások, engedélyek ellenőrzés, online kibocsátott értékmérés, illetve közzététel az eredményeknek. Fontos a nagy közönség bevonása. Így jobban be lehet vonni az érintetteket. Azon kívül helyszínen elvégzett ellenőrzések. Nagyon fontos, hogy a hatóság hozzáférhessen ezekhez a kezelőkhöz. Legjobb gyakorlatok második témakörben a létesítmények, amelyek már léteznek, itt nagyon fontos, hogy az Impel hálózat európai szinten hatóságokat tömörít, és ezek összehangolva ellenőrzéseket végeznek. Ez nagyon fontos. Aztán az impel az igazából a hulladék lerakókkal foglalkozik. A legjobb elérhető technológiák most vizsgáljuk át. Nem sokára véglegesítjük Szerintem akkor ül össze a 75-ös cikk munkacsoport, hogy átvizsgálja a szektorra vonatkozó dokumentumokat. Aztán a menedzsment gyakorlatok. A szevélyai központ kibocsátott egy iránymutatást a cégek számára, a már létesített üzemekre. A harmadik téma az általános hiányosságok, hogy túl kicsire méretezték ezeket illetve az állampolgárok nem szeretnék, ellenállnak például a hulladék égetést természetesen nem akarják, senki nem akarja a házatáján. Végül az illegális lerakás. Ez gyakran előfordul a petíciókban. Még egy percem maradt. Átugrom ezeket. Te mondtam az ajánlásokat, legjobb gyakorlatokat hol találhatják meg. Itt jó példákat is láthatnak minden szinten történő együttműködésre. És unió szinten is információt lehet megosztani. Például a bűnültöző szervek is tehetik ezt. Tehát We did this analysis. It was a very roughly analysis only of 10. 10 petíciót elemeztünk 2017-ben, ez nem nagy szám, de 2011-ben már nagyon sokat áttekintettünk, és szerintem a tanulmányunkban nagyon jó eredményeket értünk el, ezt láthatjuk itt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon jókor jött ez az információ. Mielőtt áttérnénk a görög témákra, a hulladékkezelés témájában. Mert az állampolgárok most már egyre nehezebben kezelik ezt a témát. Külön szeretnék köszöntet mondani Neubayer úrnak, hogy ilyen tömören mutatott rá a problémára, és ahogy említette, 2011-ben született egy tanulmány, amit most aktualizáltak, ez rendelkezésre is állítva a kezemben, és külön a görög hatóságoknak figyelmébe ajánlom, hogy szerezzék be, mert majd fogunk hallani a különböző frakció képviseletében görög kollégáinktól. Kérem, küldjék el a görög hatóságoknak, nagyon hasznos ez az anyag, és segíthet az elkövetkezendő napokban. Nos, mielőtt a petíciókra ö, térnénk rá, Diaz del Castillo úrnak adnám meg a szót a bizottság képviseletében. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! A Környezetvédelmi Főigazgatóság nevében először is nagyon köszönjük ezt a tanulmányt, amely a helyzetet felvázolta, csak a hulladékkezelés rádióaktív anyag kezelési részéhez tudok hozzászólni. Az Euratom szerződés szól erről. Érdekes módon, amikor a hetes diát néztem, a térképet, ahol 2011-es petíciókat fogalmaztak meg. Nem lepődtem meg, hogy Or- Írország, Olaszország, Görögország voltak a legnagyobb klaszterek. Mindhárom esetben a bizottság jogi lépést eszközölt, és az Luxemburgi Bírósághoz utalta a, a törvénysértési eljárásokat, mert nem megfelelően kezelik a hulladékot ezek az országok, ez a három tagország, megsértik az EU szabályokat. Olaszország és Görögország a mai napig nagyon kemény büntetéseket fizet az illegális hulladék lerakók miatt, illetve a nem megfelelő veszélyes hulladékkezelés miatt vesztettek is bírósági ügyet. Hadd mondjam el azt is, hogy a lehetséges hiányosságokat is felegyeztem, és az ajánlásokat is. Ezt továbbítani fogom a Környezetvédelmi Főgazgatóságban a kollégáknak. Azonban, hadd mondjam el azt, hogy 2015. decemberében a bizottság, amikor elfogadta a körkörös gazdasági akciótervet, a hulladékkezelést magas, más szintre emelte, mind az EU-ban összességében, és ami ennél is fontosabb, a rosszabb eredményeket felmutató tagállamokban. Úgyhogy most már nem a hulladéklerakók, a nem megfelelően működő hulladék égetők a megoldás. A javaslatban 2030-at jelöltük meg határidőnek, hogy 10%-kal csökkentsék a hulladéklerokók számát, és hogy az EU magas szintű hulladék újrafelhasználó társadalom legyen, mert minden egyes területen ambiciózus célokat határoztunk meg. Azonban két hiányosságot kell ö, megszüntetnünk. Az egyik a jogszabályok végrehajtása terén tátong, mert rekordokat döntöget ez a tagállamoknál, illetve a beruházások terén. Van egy jogi megfelelőségi stratégiánk ennek érdekében, illetve egy finanszírozási stratégiánk is az elkövetkezendő évekre nézve. Úgyhogy mielőtt a bizottság hot law megoldásokat keres, vagyis, nem, elviszi, vagyis a bizottság elé citálja a tagállamokat, próbálkozik más rendszerekkel. Először is a bázist kell megállapítani, ez két évenként történik, környezetvédelmi végrehajtási felülvizsgálati dokumentum segítségével. Aztán szemináriumokat is szervezünk a tagállamoknak, amelyek nehézségekkel küzdenek, hogy a célokat elérjék az EU hulladék kezelési programjában, illetve a tagállamokat a legjobb gyakorlat átvételére is ösztönözzük. Nos, ír munkatársak például Romániába utaztak, hogy elmondják, hogy Írországban hogy sikerült megoldani a hulladékos problémát. Aztán korai jelző mechanizmusokat is bevezettünk, hogy a célokhoz minél közelebb kerüljünk. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tagállamok jó útra térjenek. És ha mindez nem sikerül, akkor lépnek fel az illetékes hatóságok a bizottságnál, hogy határozottan jogi szinten lépjenek fel, és beindítsák a jogsértési eljárást. Hogyha rendszeresen nem teljesítenek a tagállamok, sajnálatos módon minden egyes esetet meg kell vizsgálnunk. Úgyhogy végezetül azt szeretném még elmondani, hogy kiemeljem, a bizottság kész a rendszeres meg nem feleléssel foglalkozni, de a tagállamok feladata az EU hulladékra vonatkozó jogszabálynak átvétel és megfelelő alkalmazása. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm az együttműködési készségét, hogy eljött hozzánk, hogy időt és energiát áldozott arra, hogy az irányelveket végrehajtsák. És reméljük, hogy ez Európa szerte így lesz, ami nem így van ma. Ahogy ezt majd a későbbiekben halljuk. Kérem a kollégákat, hogy röviden szóljanak hozzá, hogy a petíciókra térhessünk minél előbb át. Miranda asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nos, ez a tanulmány, úgy gondolom, hiányosságokkal rendelkezik, legalábbis ami Galíciát illeti. A szilárd hulladéktervre utalnék Galíciában, és tájékoztatásképpen el szeretném mondani, talán ezekre válaszokat is kapunk, azért is, mert a bizottság is itt van, tehát a 2014-es galíciai platformról érkező petícióra utalok, ahol 35 szervezetet érintett ez a petíció. A bizottság egyértelműen megfogalmazott, az egyre több hulladék nem megoldás, hanem hulladékkezelési ö, megoldást kell találnunk, és a célnak a nulla hulladéknak kell lennie. Nos, azon töprengtem, hogy az újrafelhasználással hogyan foglalkoztak. 2010-ben indult be Galíciában egy folyamat, ahol is több hulladékot gyártottunk, mint kellett volna. Nem segített nekünk a komposztálás és az újra felhasználás, mert ott volt a veszélyes hulladék kérdése is. Alapvetően központosított tervről van szó, amely több hulladékot, több veszélyes hulladékot állít elő, és ez azt jelenti, hogy a hulladékot távoli pontokra kell szállítani, ez ugye energiafelhasználással jár a szállítás miatt, illetve hát ugye felveti a kibocsátások kérdését is. Nyilván a szerző nem felelős azért, hogy ez az információ nem áll rendelkezésre, de nem akartam elszalasztani ezt a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy frakcióm azt szeretné, és a pártom is, hogy gyorsan tegyünk valamit a petíció érdekében, mert már négy éve várunk erre. Köszönöm szépen, Miranda. Nem itt a bizottságban, hanem a koordinátorok körében kell ezt eldönteni, úgyhogy a koordinátorhoz kell fordulni, hogy a kollégák figyelmét erre fölhívja. Ferrara asszony. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Kalabriára is vonatkozik a petíciók közül egyik-másik, ahol én élek, és ahol óriási problémák vannak a hulladékkal már évek, évtizedek óta. Azonban a kalabriai hulladékkezelés miatt Itáliát, Olaszországot el, elítélték a bíróságon, mert nem megfelelően kezelték a hulladékot, 178 millió euró volt ez az összeg, e, és ugye rengeteg hulladékot jelentett ez. Azóta egyre több a hulladék, és szennyezi a városokat. Ott van a vizek szennyezettsége is, ezért is e, meg ezért is bíróság elé került már megint Olaszország, mert az európai normatívát nem tartja be. Nos, egyes területeken a talaj, a víz szennyezés, vagy a táj, illetve az egészségre, illetve a lakosságra gyakorolt hatása miatt. Nagyon sok probléma van. Nincs egyértelmű stratégia a hulladék csökkentésére, újrafelhasználására, kezelésére, az elsődleges másodlagos anyagok újrafelhasználására. Úgyhogy inkább égetik a hulladékot. 2018-ban vannak azért elképzelések, de vannak olyan területek, közösségek, ahol még nincs megfelelő elképzelés. Ugye ott van a mezőgazdaság is. A közösségek nem igazán bíznak a helyi politikusokba, a regionális szinten ö, ö, található politikai képviselőkre. Például ott van a papír újrafelhasználásának problématikája, nem tudják az emberek, hogy hova forduljanak ennek érdekében. Szükség van arra tehát, hogy az európai intézmények, különösen az Európai Bizottság továbbra is monitorozza azt, hogy regionális szinten hogyan felelnek meg az országok a keret irányelvnek például hogy hogyan alkalmazzák az irányelvet, például a környezetvédelem a megelőzés terén. Úgyhogy kérem a bizottságot, vegye figyelembe a hozzászólók javaslatait, hogy megelőzzék a károkat, hogy tájékoztassák az állampolgárokat, hogy a szennyező fizet elvét kövessék. Aztán van még egy alap, egy európai alap, amelyre ö, támaszkodni lehetne. Nagyon röviden folytatom. Kalabriára vonatkozik megint ez a probléma. Az Európai Bizottság nem veszi figyelembe az újrafelhasználását a hulladéknak, illetve ennek, körül, ennek hatását a, a környezetre. Olaszországból több dokumentum bizonyítja azt, hogy radioaktív és mérgező anyagok hulladék kerül át a határokon, és ez valamilyen transfrontális, vagyis határokon átnyúló tevékenység a maffia, a bűnszervezetek részéről. Tehát a bizottságot arra kérem fel, hogy foglalkozzon azzal, amely aggasztja az állampolgárokat. Ez nem csak Kalabriát, hanem más területeket is jellemzi, ahol monitorozó programokra van szükség a talaj és a tenger vonatkozásában, megfelelő technológiák felhasználásával. Ez azért fontos, mert nem csak a környezetet, hanem elsősorban a jelen és a jövő generációjának egészsége védelme is. Köszönöm szépen. The up- Köszönöm. Én arra gondolok, hogy azt mondanám, hogy koncentráljunk a tanulmányra, illetve annak a frissítésére, és később foglalkozunk a petúcióval, hogyha mindenki sokáig tartja magának a, magánál a szót, akkor problémánk lesz az idővel. Maria szó. Na, lepoljám a igen, nem indíthatnánk el az órát, és akkor látom, hogy sikerül-e betartani. Valóban ez egy nagyon érdekes tanulmány a hulladékkezelésről Európában. Biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan jelentés, amit nagy figyelemmel kell követnünk, ön is mondta ezt. Én szeretném, ha kicsit belegondolnánk, hogy általában véve mit lehet tenni jön egy petíció, azt mondja, hogy a közösségi jogalkotás itt vagy ott kudarcot vallott. A bizottság tesz valamit, de gyakran az állampolgárok azt kérik, hogy azonnal vessenek véget a szennyezésnek, mert a helyi hatóságok egy tény elé állítják az állampolgárokat. Mire mi már odaérkezünk, addigra már van hulladék lerakó, és akkor mire a bizottság két-három évig húzza a pert a bíróság előtt, és utána megszedik a döntés, akkor utána kiszabja a büntetés nagyságát a bizottság. A közben a hulladéktelep tovább működik. Úgyhogy ez nagyon fontos, sérül a környezet, sérül a közegészség. Úgyhogy az a közvetlen eredmény, amit akarunk, az sosincs így meg. Úgyhogy ezért aztán ez elég nagy probléma a szakbizottságunk, hogy tehetne olyan javaslatokat, hogy azonnal leállítsa a károsító tevékenységeket. Ha ma születik egy petíció, aminek az az eredménye, hogy 6-7 év múlva állítják le a szennyező tevékenységet, tehát nem ezt akarják az állampolgárok. Gondoljunk bele, hogy a bizottság mit gondol erről, hogy tud azonnali intézkedéseket tenni. Szerintem muszáj két dolgot tennünk. Először is az azonnali sürgősségi petíciók kategóriája létezik. Van lehetőség arra, hogy azonnal egy petíciót a megírástól kezdve két-három-négy hónapon belül kezd, kezd kezeljünk. Ez nagyon fontos. A másik, nemrégen született egy döntés Olaszországot illetően. Felszólítottuk a helyi hatóságokat, hogy azonnal vessenek véget minden tevékenységnek, szennyező tevékenységnek egy adott helyen, egy olaszországi tó körül. Na, ez egy olyan lépés, ami azonnal módosította a viselkedésüket. Bele kell gondolnunk, hogy a következő petíciókban, a görög petíciókban ha figyelembe veszük a környezetet és az egészségügyet, akkor ne 6-7 évig húzzuk ezt, ne megállapítsuk, hogy igen, sérült a közösségi jog. Legyen az a következtetés, hogy mit teszünk. Köszönöm, teljes mértékben igaza van. Hundis úr! Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes ez a tanulmány. Szerencsés vagyok. Pont ezért jöttem, hogy a görög témákat meghallgassam, de kiderült, hogy a bizottságnak is érdekes az előadni valója. Amit most elmondott a bizottsági képviselő. Ő azt mondta, hogy elsősorban a tagállamok felelősek. Megvan az a pozitívumom, hogy a petíciós bizottságnak a tagja voltam az előző mandátumban. Görög képviselő vagyok, <clears throat> mindig is ezzel a témával foglalkoztam. De voltam az európai ügyeknek a minisztere is egy ideig Görögországban, és ott nagyon gyakran szembesültem azzal, hogy a bizottság hogy lép kapcsolatba a jogsértések kapcsán velünk. Úgyhogy láttam az egész láncot, kívülről, belülről. Ez egy hatalmas vita. Úgyhogy két dolgot mondanék. A tanulmány így is úgy is csak statisztikai adatokat fog közölni. Azt fogja mondani. Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban voltak nagy problémák. Ezért volt a látogatás is. Egy kérdés, amire nem ad választ a tanulmány, a miért. Miért ezekben az országokban? Miért mostanában? Miért? Így és ott szegik meg a törvényt. Régebben azt mondják, hogy ez egy politikai mozgalom, most erre figyelünk. De nem, nem erről van szó. Arról van szó, hogy ez egy mafiózus tevékenység. Így csalják el a közpénzeket, így élnek vissza velük. Ezt szándékosan mondom, ilyen kiélezve. És a bizottság meg nem hajlandó elkapni a tetteseket. Az, hogy nem lép, a bizottság azt hangsúlyoznám. Tény, hogy a KHV-k többségében a legújabb európai jogalkotás nem valósul meg. A bizottság azonban még ilyen esetben sem lép. Ezért van az, hogy évekig húzódnak ezek az ügyek. Érdekes ez a vita az általános háttérről, hogy mit lehet tenni. Majd meglátjuk. Now actually move to the petition. Köszönöm. Akkor most viszont térjünk át a petíciókra, mert itt vannak az emberek. Nyilván a legjobb gyakorlatról beszélt Neubauer úr, és a bizottság is a bizottság akkor léphet fel, amikor szisztematikusan gyengítik a jogszabályt, illetve megszegik azt, ekkor lehet a bírósághoz fordulni. És nézzük meg még egyszer, vagy kérem gondoljanak eh, még egyszer arra a térképre, amit láttak. Van olyan ország, amely nem szokott sáros lenni, eh, és eh, feltetik azt a kérdést, ahogy Hundis úr is föltette, hogy hogy lehetséges ez, ezek az országok mit csinálnak jól, illetve a többiek mit csinálnak rosszul. Ez, ez lenne a feladata ugye egyébként a helyi és regionális kormányzatoknak is. Nézzék meg ezeket a sikeresebb régiókat, és tanuljanak tőlük. Nagybár úrhoz fordulok, megköszönöm neki, biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni. A 212-es petíció karonári hulladéklerakó Papadopoulos úr a petíció benyújtója, meg is adom neki a szót, maximum 5 percre kap szót, tessék. Köszönöm önök, asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt petíciós tagok, tíz év telt el, attól a naptól kezdve, hogy beadtuk a kárvonáru hulladék lerakóval kapcsolatos panaszunkat. Nem hoztam semmit, se képeket, se dokumentumot, semmit ma. Azért nem, mert a múltban a bizottság úgyis megkérdőjelezte, hogy ezek valósak-e, amiket a múltban bemutattam. Azt is megígérem, hogy kevesebbet beszélek, perc, percnél csak hallgassák végig. Ami a levkimi lerakót illeti, jelenleg nem működik. Hál' Istennek, két oka van ennek, hogy nem működik. Az egyik oka az az, hogy nagyon rossz állapotban van, és minden alkalommal elmondom ezt itt, egy-két gyerekes anya életét is kioltott ez a helyzet, Mária Kulúri életét vesztette a helyzet miatt. El kell, hogy mondjam, egyetlen politikus sem, mindegy, hogy regionális vezető vagy polgármester, senki sem hajlandó leállítani ezt a gyilkos telepet. Van egyébként ezen a nyáron egy föld alatti építmény, ami ki fog jutni a tengerpartig most nyáron, és ezért a turisták életét is veszélyezteti Lefkimi környékén. Ami a karbonári hulladék telepet illeti, bocsánatot szeretnék kérni mindenkitől. Elfogadom nyilvánosan, hogy én tévedtem. Rosszul mértem föl. Tíz éve tévedek amikor alábecsültem egy tényt. Mindjárt megmondom, hogy mit. Tíz év után igazából már hegyről van szó a hulladéktelepnél, de minden egyes bizonyíték azt mutatja, hogy Hát ott aztán nem csepeg a földbe semmiféle szemét és anyag, kristálytiszta víz csorog le, ezt mutatja minden tanulmány. Ezen kívül egy előfeltétel a hulladék kezelő működése, ahhoz mindent elfogadtok. Nem reciklálnak semmilyen mértékben szemetet, se 10, se 20 százalékban sem. Igazából elértük azt, hogy virtuális a reciklálás, magától reciklálódik a szemét ezen a szeméttelepen. Ezen kívül az önkormányzat és a régió csodát művelt. Ez a csoda. Én nem viccelek, ez nem irónia, egyáltalán vagyok kedvemben. ez a csoda. Ezt bizonyítják a hivatalos szerveknek a dokumentumai, a, sőt, a bizottság dokumentumai is, úgyhogy tényleg, és most már utoljára mondom a karbonári szemétlerakóval kapcsolatban, nagyon sajnálom, bocsánatot kérek, hogy nem láttam tíz évvel előre azt, hogy csodák történnek majd ezen a szemétlerakó telepen. Biztos vagyok benne, hogy ha ilyen csodálatos képességekkel rendelkeznek, akkor majd a kőolaj is szennyezésmentessé válik Európában így. Köszönöm. Köszönöm. Most a bizottság képviselőjéhez fordulok, Kuninyotis úrhoz. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony a Karbunavi szemétteleppel kapcsolatban reagálnék akkor az elhangzottakra. Két dolgot mondanék. Az egyik az a szivárgás kérdése. Tehát 2018, 2008 óta van ez a petíció, és arról szól, hogy hova folyik a, a, a folyadék. A bizottság ahogy ezt már említettük, a bizottságban 2015-ben több hatósági, regionális hatósági eljárás alapján, illetve inspekció alapján jár el, e, és azóta a hulladék lerakó állapota javult, ezért lezártuk 2015-ben a jogsértési eljárást, amit korábban nyitottunk. Olvastam a március 15-i levelet, amit Epirus régió küldött 2013 és 2018 között, azt mondták, hogy megfelelő a működése ennek a létesítménynek. Saját ellenőrzést nem hajtottunk végre, így aztán én legfeljebb csak elfogadni tudom ezt a regionális hatósági kijelentést. A kérdés, a következő kérdés az, hogy mit tegyünk mostantól. Erről sokat nem akarok beszélni. 2030-ra van egy célkitűzés arra vonatkozóan, hogy az ilyen eh, hulladéklerakást drasztikusan kell csökkenteni. Ugyanakkor maga a tény, a maga ez a hulladéklerakás mód, ez, ez nincs betiltva eh, az európai jogalkotásban, tehát ilyesmi működhet. Éppen ezért nem is jogszerűtlen. A regionális hatóságok ugyanebben a levélben azt is írták, hogy egyre jobb minőségű a telep működése, és Epiros egy feldolgozó üzemet fog létrehozni, amely ahhoz járul majd hozzá, hogy a karbonári hulladékot valamilyen módon feldolgozzák, és annak csak az inert hulladékát tegyék majd a lerakóba. Ez nyilván nem egy ideális helyzet, de nem is tilos, éppen ezért elfogadható. És ahogy a kollega előttem mondta, többféle eljárások, többféle szervek állnak rendelkezésre, hogy segítsék a tagállamokat. Görögországnak vannak hulladékkezelési problémái, ez nyilvánvaló, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez jobban működjön a jövőben, illetve hogy ezek a problémák a múltéi legyenek. Köszönöm. Thank you very much. Now I open the floor to, um, to the permanent representation. Most pedig az állandó képviselet. Madzáris úr. At the very back of the room, please, the floor is yours. Ott az utolsó sorban. Köszönöm szépen. Καταρχάς, ευχαριστώ για την παρουσία εκ μέρους του βρίσκομαι εδώ από την... Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Az állandó képviseletről jöttem. A görög állandó képviseletről, és a Környezetvédelmi Minisztériumot és az Energiaügyi Minisztériumot is képviselem. Szeretnék néhány tényről beszámolni. A hulladék lerakó helyzetét illetően, ahogy azt a nemzeti adatok is alátámasztják. Hogyha szeretnék, akkor csak a Carbonari lerakóról beszélek, ha akarja, akkor az összesről, amelyről ma szó van. Igen, technikai ez a dokumentum, de nagyon szívesen átadom írásban a titkárságnak. We would be very... Elnök, bármilyen információt nagyon szívesen fogadunk. Köszönjük. Akkor, kedves kollégák, Kuneva asszony. Sorry. με συγχωρείτε. Τελείωσε η, ο εκπρόσωπος της... Ε... Elnézést, én intézhetnék kérdést az állandó képviselőhöz? Befejezte? Hát ha szeretnék, felolvasom a dokumentumot. Nem akar tovább információkat adni? Én azt hittem, hogy azt mondja, azt mondta, hogy a technikai információt írásban adja be. plans concerning a regionális hulladék lerakók helyzetéről van szó az epiroszi és az attikai régióban. Ha gondolj, felolvashatom. Hát nem kevés az időnk, úgyhogy szeretnénk inkább írásban megkapni, és akkor kiadhatjuk a kollégáknak. Rendben. Köszönöm. Most pedig Kuneva asszony szó. Köszönöm szépen. Én inkább utolsónak szeretnék hozzászólni. Köszönöm. τώρα ο λόγος είναι κυρία, Maria Μάρια. Μάρια Elnök asszony. Hát, nincs jelen a felelős görög minisztériumnak a képviselője. A környezetvédelmi minisztérium képviselője hol van? Hát nem akarom sértegetni az állandó képviseletnek a képviselője, de négy nagyon komoly petíció áll itt előttünk. A fili szemét lerakó kérdése nagyon fontos, de több is. Én meg legalább azt vártam, hogy egy képviselőt lássak a felelős minisztériumból, hogy beszámoljanak arra, hogy mit fognak tenni gyakorlatban. Vannak olyan lépések, amit meg lehet tenni már most. De hát hol van a politikailag felelős képviselő? Aztán hol van a e, prefektúrának a képviselője. E, nagyon komoly jogsértésekről beszélünk, közigazgatási hiányosságokról. Harmadik sorban lefkimi hulladék lerakó. Ez egy nagyon régi ügy, nagyon sok probléma van vele, hogy hogyan bánunk a petíciókkal, Például az a vád is érte őket, hogy a helyieket, akik tiltakoznak, megfélemlítik Levkimiben, hogy ne tüntessenek. Meg is halt Maria Kuliri, amit már mondtam, halára verték, és sajnálatos módon belehalt a sérüléseibe. És hát ott a kérdés, hogy nyáron mi lesz a turistákkal? Hát nem jön ide el az önkormányzat, hogy elmondja, hogy mi lesz titokban működtetik tovább ezt a hulladéklerakót nyáron is? Vagy ö, jönnek a turisták, és akkor olyan sok szemét gyűlik össze, hogy elszállítják máshová? Mi? Ez nem a komoly témakör a, azt vártam volna, hogy eljönnek ide a képviselők. Aztán a bizottság mit mond? Azt mondja a bizottság, hogy nem mentek el helybe, hogy megvizsgálják az ügyet. Ha hát bocsánat, ha nem látogattak el, akkor honnan fogjuk tudni, hogy igaz az, amit a petíció beadója mondott, vagy amit az epiruszi régió képviselője leírt a ö, levélben. Miért nincs itt a képviselő? Más kérdésekben nagyon komoly vé- munkát végzett. Miért nincs itt? Azt mondja a bizottság, hogy majd elmennek oda. És mi? Mi mit csinálunk? Kit hallgatunk Majd Kinek hiszünk? Mi az igaz? Nem értem, hogy a bizottság miért nem tartja kötelezettségének, hogy ezt megtegye. Ahhoz, hogy ez az egész komoly munka lehessen nyitva kell hagyni ezeket a petíciókat. Ahogy most haladnak a dolgok, semmi bizalmam nincs, és igazán kétségbe ejt az, hogy a görög kormány egyetlen képviselőt se küld. Ezzel mit csinálnak a labdát, a sarokba rúgtossák? nem tudom, hát valahol ellenőrizni kell a tényeket is a második petícióval kapcsolatban és lefkímivel kapcsolatban dönteni kell azonnal, hogy be kell zárni a hulladéklerakót. Thank you very much, Mrs. Mrs. Mr. Marias. Köszönöm. Marias úr, Kondis úr. Είμαι σύντομος. Rövid leszek. Lev Kimi és Carbonari, jól ismerem ezeket a lerakókat. 2013-ban is már ellátogattunk oda, úgyhogy jól ismerem ezt a témát. Minden igaz, ami a petícióban van. Nyitva kell hagyni. Levkimi teljesen lehetetlen helyen van. Kizár dolog, hogy ott legyen. De mivel jönnek a turisták nyáron, lehet, hogy olyan nyomás nehezedik a régió vezetőire, hogy megengedhetetlen módon nyitva hagyják. Carbonári, azt láttuk, hogy nem működik jól, helyesen. Hagyjuk nyitva a petíciókat, kérjünk még plusz tényeket a görög kormánytól, hogy pontosan mit ö, kívánnak tenni, ami megnyugtathatna minket, hogy minden rendben lesz. De most nincs értem erről beszélni, hagyjuk nyitva a petíciót, majd ha a kormány válaszolt, akkor várjuk meg a görög kormány válaszát, a prefektúra válaszát, a régió válaszát. Köszönöm. Thank you very much. Miss... Köszönöm szépen, Szakorafa asszony. Rövid leszek. Az előttem szólok, már sok mindent elmondtak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy nincsenek tények. Hát a bizottságnak el kell látogatni a helybe, és nyitva kell hagyni a petíciókat. Ennyi. Okay, good. Um, jó. Kuneva asszony, most ön az utolsó hozzászóló. Én is egyetértek a kollégákkal. Nagyon jól összefoglalták. Még jó lenne, hogyha nyár előtt megint mindenkit meghívnánk, aki érintett, felelős, a periféria képviselőit, mindenkit. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Papadopoulos úr kész arra, hogy még egy percig hozzászóljon, hogy ön is elmondhassa a véleményét eh, azzal kapcsolatban, amit most hallott. Hát eh, jó volt hallani a görög képviselőket de igazából mielőtt már elkezdett volna működni a hulladék telep, már mondtuk, hogy lesznek problémák, akkor a bizottság azt mondta, miért nem működje majd utána. Most már nem értem, mert elvittünk oda egyetemi professzorokat. A mai helyzetet megvizsgáltuk, és a bizottság hátat fordított nekünk az elővigyázatosság elve, mondta a bizottság, nincs benne magában az irányelven, és így nem vonítkozik ránk. Hatalmas kiábrándulás a bizottságban ez nekünk, és minden lakosnak a perifériába. Karbonári most már hegy, egy hulladék hegy, és arról hogy 20 évig ö, működik, de még csak tíz éve működik, és már hegyé vált, és már megint adták az új lerakót mellette. De ez mutatja, hogy mennyire komoly ez a téma. Köszönöm. Elnök, én is nagyon köszönöm. As you know, we have received... Ahogy önök is tudják, az Epirus régióból a múlt héten kaptunk egy levelet, amiben az áll, hogy a közelmúltban nem számoltak be semmiféle problémáról, a szemét lerakó működéséről az intézkedéseknek köszönhetően, és a Union Island Jóni szigetek, jó tengeri szigetek és beszámoltak a lerakók működéséről. Ahogy önök is tudják, mielőtt én lettem az előző mandátum során a szakbizottság elnöke, 2013-ban egy tényfeltáró üze, látogatásra ment Kárbonáriára és Korfura is, megvizsgálták a helyzetet, ajánlásokat fogalmaztak meg, és most a bizottságra nézek. A legfrissebb információk tükrében mi a helyzet? Ahogy a kollégák is javasolták, talán tartsuk nyitva a petíciókat, és a titkárság szoros kapcsolatban marad ebben a témában önökkel, és megvizsgáljuk azt, hogy a közelmúltban milyen eredmények születtek, és mik nem. És akkor eldönthetjük ennek alapján, hogy hogyan tovább. Írásban várom ezt a az Európai Bizottságtól. Egy kicsit meg vagyok lepődve, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányra nem utalt senki, illetve az augusztusi egyezményre, mert sokan élnek a szemét lerakók közelében. És úgy érzem, hogy nem kerültek megfelelően bevonva a folyamatba mert az embereket tájékoztatni kellene, föl kellene tenni a kérdést nekik, hogy hogyan tovább, és ezért úgy gondolom, hogy a szakbizottság nevében leveleket kellene küldenünk a hatóságoknak is, rámutatva arra, hogy ilyesmi nem fordulhat elő, hogy titokban történik bármi, a táj, a, az állampolgárokat teljes körűen tájékoztatni kell, és így kell eljárnunk a jövőben utalnunk kell arra is, és szeretném, hogyha a legfrissebb tanulmányt is tájékoztatnánk, és, és elküldenénk a, az önkormányzatoknak, hogy tanulmányozzák és feleljenek meg az elvárásoknak. Jó? Jó. Azt hiszem, ez jó megoldás lenne a jövőre nézve. Legalábbis teszünk valamit, és reméljük, reméljük, hogy figyelembe veszik majd a mi intézkedéseinket is. Az 1653-as petíció következik, 360 érintett vonatkozásában a Kérdésem az, hogy mielőtt a következő petícióra rátérnénk, Prede úr szeretne hozzászólni? Jó, később. Akkor a Joannina Ellinikó Epirus görögországi hulladéklerakóról hallunk, és Papadopoulos urat arra kérjük, hogy nagyon röviden tájékoztasson minket a legfrissebb fejleményekről. Parancsoljon! felfedeztem, hogy semmi hozzátenni valóm nincs, ugyanaz a helyzet, mint Carfunári esetében, nincs semmi hozzátenni valóm, minden rendben működik, úgy tűnik. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm uram, tökéletes. Kérdezem a bizottságot, van-e valamilyen konkrétum? Panalepoló asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A regionális politika főigazgatóságáról jöttem a bizottságtól, és elmondhatom, hogy a fejlesztést illetően 2013-17 között lezártuk a tanulmányt a régióra, és készült egy tanulmány is erről. 2016-ban már elkezdtük ezt elkészíteni, és megosztottuk ennek az eredményeit az Epiroszi régióra nézve, nincs benne semmi új tény sem. Készült egy tudományos tanulmány, volt egy külön csapat arra, hogy megvizsgáljuk a szennyezést, ami a hulladék lerakóból indul, és ez a tudományos tanulmány azt mondja, hogy kellenek modernizációs tevékenységek a hulladéklerakóban, mert mondtuk, hogy jelenleg működik, és a technikai előírásokat jobban kell követni, de ez a tagállamoknak a kötelessége nemzeti jogkörben és csak akkor avatkozik be a bizottság, hogyha a közösségi jog kitételei sérülnek. Ebben az esetben a hulladéklerakót törvényesen hozták létre, és törvényes keretek között működik. I, I propose that we... Köszönöm. Úgyhogy javaslom, hogy hasonlóképpen járjunk el, mint a köve- az előző esetben is. És Nézzük a következő petíciót, a 0573-ast. De Preda úr, mielőtt még rátérnénk erre a petícióra, parancsoljon. Még egyszer nagyon köszönöm. Nos, őszintén szólva, én elkész, felkészültem ebbe a témába, és azt akartam mondani, hogy zárjuk le ezt a petíciót, mert 2008-ból származik, már 10 éves, a másik az 2013-as, 5 éves. Olyan petíciókról beszélünk, amelyeket az akkor adtak be, amikor én még nem is voltam képviselő, mert én csak 2009 óta vagyok itt. Ha jól értettem, amit a bizottság gondolt, akkor minden rendben van. És amit a néppárt nevében akartam mondani, az az, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Nem hallottam semmiféle olyan érvet, amelyek alapján folytatni kellene ezekkel a petíciókkal kapcsolatban a munkát. Bizonyos ö, fegyelemre volna szükség és felelősségvállalásra, mert hogyha valami mm, olyan petíciót, amivel tíz éve foglalkozunk, nem tudjuk lezárni, akkor intézményként valami gondunk van. Ugye 2008, Jannes Papadopoulos, most már Jean Papadopoulosként eh, szól hozzá, de hát mennyi időt adunk magunknak, hogy megoldjuk ezt a problémát? megvárjuk, hogy Johannes vagy John Papadopoulos úr meg nyugdíjba vonuljon, hogy a választ megadjuk, vagy a végtelenségig nyújtjuk, mint a rétes tésztát. De most már tíz éve folyik ez a dolog. Nem látom hogy miért kellene folytatni ezt a folyamatot, hogy a bizottság tájékoztasson minket, hogy minden rendben van, aztán valaki azt mondja, hogy nem, nem, aztán a bizottság azt mondja, hogy de, de, és folytatjuk ezt a kis játékot. Nem hiszem, hogy ez jó tenne az intézményünknek. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Preda úr. Maria úr, önnél szó. Ja. Yeah. Preda barátom, mert korábban nem volt itt a vita elején. Azok a válaszok, amiket kaptunk, mind a görög kormánytól, mind az önkormányzattól, nem voltak szava hihetőek. Erről szólt az eddig vita. Ezen kívül tény, hogy a problémák maradnak. Azért, mert rossz volt az alapelv, hogy beindult a holladék telep. Itt van ez a tanulmány, amiről beszéltünk. Ezért van az, hogy mi azt kértük, hogy maradjon nyitva a petíció. Mindenki egyetértett, nem azért, hogy Papadopoulos úr ide látogathasson folyamatosan, hanem azért, mert nem oldódott meg a probléma, és vannak olyan ö, ö, emberek, akik ö, itt ö, szenvednek emiatt helyben. Úgyhogy Szeretném, hogyha meggyőző válaszokat kapnak. Nem volt itt a vita elején, nem kaptunk választ se a görög kormánytól, nem jött a minisztérium képviselője, sem a régiótól, sem a bizottságtól. Azt mondta a bizottság, hogy nincs probléma, ha ez derül ki azokból a papírokból, amit kap a görög kormánytól. Hát ez itt a probléma úgyhogy nyitva kell, hogy maradjon a petíció, mert azt mutatja, hogy ennyi év telt el, és nem találtunk megoldást, és gondolom most akkor így egyetért velem. Köszönöm szépen. If we do not trust the commission, we have a serious problem with the commission. Ha a bizottságban nem bízunk, akkor már is van valami nagy probléma Ugye a bizottságnak az a dolga, hogy kérjük őket, és mondanak valamit, hogyan tudunk dolgozni, hogyha nem bízunk bennük, akkor így görögül fogom folytatni, mert görögök nézik most Görögországban. Ön most egy sztár. Nem, nem vagyok sztár. August. Katarhas, prepi. Hallgasson meg, kérem. Először is tudja azt, hogy nagyon komoly témákról is volt szó, amikor Romániáról volt szó, amikor például a fogyatékossággal élőknek a vonattal történő utazásáról volt szó, és a hozzáférhetőségről, akkor mi végighallgattuk önt, és itt nem azt mondtuk, hogy nem hiszünk a bizottságban, azt mondtam, hogy nem csináltak önálló tanulmányt, és csak elolvasták a görög kormány tanulmányát, ami nem szava hihető. Ezért jó lenne nyitva tartani a petíciót, jó lenne, ha ön is támogatná ezt, és hogyha a jövőben kapunk tényeket és bebizonyosodik, hogy le kell zárni, hát akkor lezárjuk as the petitioner wanted, just that we treat this as well as the other. A petíció benyújtója azt akarja, hogy ezt kezeljük úgy, mint a többit, és eh, én úgy gondoltam, hogy ugyanegy kell akkor eljárnunk, tehát küldünk levelet, ahogy az előzővel is tettük, eh, a kollégák eh, úgy tűnik, hogy ebbe belenyugszanak, vagy legalábbis addig, amíg Préda úr meg nem szólalt ez. De még mindig, eh, még mindig sínen vagyunk, már megpróbált kisiklatni bennünket eh, Préda úr. Eh, a kollégák támogatják ezt az eljárást. Szekorafa asszony, elnézést. Akart valamit mondani? Én nem vettem észre, vagy a következő az akar hozzászólni ehhez? Nem, ezzel kapcsolatban. A kollégának ezt akartam elmondani, hogy azért vagyunk itt, mert az állampolgárok bennünk hisznek, velünk osztják meg a problémájukat. Most már itt az egészségükről van szó. Nem arról van szó, hogy a liberálisok most tüntetgetnek, arról van szó, hogy kötelességünk az, hogy meg kell hallgatnunk, ha kell, tíz évig, húsz évig ülünk itt. Most akkor mit csináljon az állampolgár, ha senki nem hallgatja meg? És nagyon köszönöm, hogyha támogatja azt, hogy a petíció nyitva maradjon, és majd tények alapján döntünk. broad support. Én azt gondolom, vagy látom, hogy nagy a támogatottság annak, amit én akarok. Preda úr legközelebb majd talán szerencsésebb lesz. Péter, tessék. Also ich, ich wollte vielleicht also, zum Abschluss ein, äh, ja, einen Kompromiss Egy kompromisszumot szerettem volna javasolni. Preda úrnak is igaza van azt mondja, hogy célorientáltabban dolgozunk. Ha van egy kérdés, akkor kapjunk rá választ, ha nincs, akkor zárjuk le. Marias kolléga meg azt mondja, hogy igen, de nem jó az információ, neki is igaza van. Bizottság. Van egy kérésem önökhöz a forrásaik, amikből az információt szerzik, bizonyosodjanak meg róla, hogy helyesek. Valamikor le kell zárnunk ezt a dolgot, de itt úgy tűnik, hogy az információs folyamatban sérül a bizalom. Igen, Krisztián Preda úr igaza van, és jó kompromisszumra van szükségünk. Úgyhogy tessék, akkor írjunk egy levelet az elnöknek. And I would like also to bring some order. Köszönöm, és akkor szeretném egy kicsit most, hogyha rendben zajlana ez a bizottsági ülés, azt szeretném, hogyha tovább lépnénk, és az 573-as petícióra térnénk rá, amely szerint komoly hiányosságok Mavro no grammatiku szemétlerakó telep eh, hatástanulmányánál komoly hiányosságok voltak, és megsértették eh, az európai jogszabályokat, illetve kelet a 0078-as petíció szerint szintén egy hulladéklerakót akarnak eh, létesíteni. Tehát nagyjából ugyanaz a helyzet mind a két esetben, csak Görögország más-más régióráról van szó. Papadienopoulos és Kyriakos Gikas petíciós szerzők kapnak néhány percre szót. Rövidre. Köszönöm, elnök asszony. 30 oldalas petíciót adtam be. Kérem el, nagyon nehéz 5 percbe összesűríteni, de megpróbálom, ha már ez a szabály. 5 kérdést kell feltennünk és választ kapnunk. Az első, már fölvetették önök is. megfelelő az engedély, a környezeti engedély, amit kiadtak a lerakóra. És itt kicsit kitérek. 2003-ban készült egy környezeti hatásvizsgálat, de nem vették figyelembe az akkori közösségi jogszabályokat, <clears throat> és Görögország figyelmen kívül hagyta az uniós jogot. 2003-ban, ami történt tanulmány, az azt mondja, hogy a 94-es jogszabályokon alapszik. A második megjegyzés. 2009-ben kezdődik a hulladéklerakónak az építése, és mondtam, 2003-as hatástanulmányon alapul. 2009-2013. Ahogy változott a környezeti jogkeret, annak megfelelően kellett volna változtatni a hatásvizsgálatot. Ez nem történt meg, a görög hatóságok nem léptek, nem módosították, nem modernizálták, nem változtattak a hatástanulmányon. A képviselők itt nagyon jól tudják, hogy 2003-2013-ban egy robbanás történt a környezetvédelmi jogszabályok területén, új felhatalmazások, új alapok, és nagyon sok új jogszabály született, és sok új környezetvédelmi technológia is. 2015. januárban már majdnem befejeződött az építkezés. És ez a hatásvizsgálat, amit elvégeztek, ami létezik, 2015 novemberében véglegesedett. Változott rajta valami? Az égvilágon semmi. Megváltoztattak a telepre vezető kis utacskákat, a biológiai tisztítót 35 méterre jobbra vagy balra helyezték, most már nem emlékszem, de ez egy olyan tanulmány, ami 2003-ban készült alapvetőleg, és a 94-es technológiai és jogszabályi feltételekre alapszik. Úgyhogy gyakorlatilag ma úgy működik a telep, ahogy az 94-ben működött volna, 28 éves lemaradásban vagyunk. Az IPPC ö, jogszabályt közben elfogadták, senki föl se figyelt rá. Úgyhogy második kérdés, ez nem fontos. Ez alapvető fontosságú. Egy patakon, egy éren helyezkedik el ez a telep. Állandóan vita van erről. A bizottság azt mondja, nincsenek föld alatti erek itt. Ez, ez egy, egy kérdés, ez egy tény. Akarok említeni egy paradoxont, miután ellátogattak grammatikóba. Önök azt mondták, fölolvasom, hogy a környezetvédelmi minisztérium időben végezzen feltáró munkát. Vagyis azt kérték az érintett görög minisztériumtól, hogy legyen független. Hát szó szerint ezt mondja. Utána döntést hoz a minisztérium, mit mondanak, hogy vannak föld alatti erek, ezért a főügyészhez került ez a téma. Utána beindult a mechanizmus. Ön, elnök asszony, kapott egy levelet. A felelős környezeti hatóságtól, akik azt mondják, hogy hatalmas nyomás nehezedik rájuk, hogy megváltozott a görög jogalkotás a föld alatti patakokra vonatkozólag, és ennek megfelelően hoztak döntést. Én a Peti Szakbizottságnak átadtam a véleményt, amelyre hivatkozik a görög hatóság azt mondja, hogy ez a fajta döntés nem tényszerű, hanem egyszerűen egy politikai döntés. Aztán a harmadik kérdés, elnök asszony. grammatikában a hulladék lerakó nagyon veszélyes. Állítólag hasznos is, mondok két számadatot. Állítólag azért építették, hogy mentesítse a környék hulladéklerakási problémáit. Minden nap a régióban 6000 tonna hulladék keletkezik a grammatikai szemét lerakó nap évente 60 ezer tonnát dolgoz fel. Hát 60 ezer tonna, az 10 napnyi szemétnek felel meg. Akkor miféle szolgáltatás ez? <clears throat> Szerintem ez egy nevetséges állítás, hogy hasznos lenne ez a hulladéklerakó végül. A PETI szakbizottság a gazdasági mutatókat kéri. Tanulmányok mutatják, hogy Filiben egy tonna elnök félbe szakítja. Tehát 35 euróba kerül egy tonna feldolgozása, míg itt, ebben a lerakóban 400 euróba kerül egy tonna szemét feldolgozása. Mr. Gikas? Gikas úr, köszönöm. You have something to add? You don't... Nem, nem muszáj elismételni azt, ami az előbb elhangzott. Van egy videóm, PowerPointom van. Görögül fogom előadni. Αυτή this thing, Mr. Ελλάδα Jelenleg Görögországban nagyon sokan vannak itt, akik figyelik ezt az ülést, és követik. A grammatikói hulladéktelep sorsa nagyon fontos, pedig a bizottság elismerte, hogy ez illegális. A kohéziós alapok befagyasztotta a ő finanszírozását, mert illegálisnak minősül. Ezen kívül az Olafhoz is került ez, es, ez az eset, úgyhogy arra kérem Önöket, a Kohéziós Bizottságot és az Olafot kérdezzék meg, hogy mi történik grammatikóban, mi történt az oda beruházott 600 millió euróval. Egy geológiai tanulmány is történt és ez azt mutatja, hogy átalakul itt a környezet. Viszont a Peti bizottság is látta, hogy hogy terjed bele a tengerbe a bemosott szemét mennyiség. Nagyon sok mérnök és professzor is alátámasztotta ezt hogy mi történik. Itt most láthatják a videót. Az történik, hogy mindjárt a bizottságban készült egy tanulmány az Aténi Egyetem támogatásával, és itt vannak a papírok, amit átadok majd a titkárságnak, ami azt mondja, hogy a régió adatai azt mutatják, hogy hol helyezkednek el ezek a föld alatti patakok, és hogy az attikai régió szemet húny a jogsértés felett. Mert Például ezen a hegyen megkezdték egy új szemétlerakó működtetését, anélkül, hogy bármi tanulmány ezt megelőzte volna. Ugyanakkor semmi intézkedés nem történt annak érdekében, hogy az attikai régió hulladék mennyiségét ö, csökkentsék minden kár és károsodás az állampolgárra hárul. Még benne vagyok a három percben. Az Erusrostat szerint, szerint negyedét, negyede az egyfőre eső reciklálás mennyisége Görögországban az EU-s átlagnak. Ez azt jelenti, hogy több mint másfél milliárd eurót veszít évente emiatt az ország. Az ország ellen megszorítási politikákat eszközöltek, és nagyon sokan ezt ellentétesnek érzik a fejlesztéssel. Most végre döntés lehetne hozni a közjó javára, meg lehetne tiltani az illegális hulladék lerakást Görögországban. Egyértelmű, hogy politikai ö, nyomás nehezedik Görögországra ezügyben az európai erőforrások felszívása miatt. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem nagyon betartottam az időmet. Elnök, köszönöm. presentation, the only thing I would like to mention is uh, you can see csak uh, azt akarom még mondani, hogy uh, látják, hogy amikor esik az eső, akkor ez következik be, és uh, ugye itt 2015-ben láttuk, és aztán 2017-ben is láttuk a térképét, itt látható a térképe ennek az atikai helynek, Tehát mihely, amikor esik az eső, akkor ezeket a, a képeket látjuk, bemossa a tengerbe a szemetet. Ha ezt meglátjuk, akkor látjuk ezen a képen, az látszik, hogy egyetemi hallgatók tüntetnek a lerakó ellen. A népesség mindenképpen ezt akarja, fellépnek. Amit meg kell érteniük, az az, hogy nem szabad minden szemetet ugyanabba a zsákba be nyomni. Egyszerűen nem történik újrafeldolgozás semmilyen mértékben. Ez botrány. Commission representative. Szerintem most a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Sorry. Oh, én Nem, sajnálom, nem adok szót. De a maratoni ö, polgármester? Igen, ő is, ő is itt lesz majd. Bizottság? Köszönöm. A bizottságot képviselem a regionális politikák főigazgatóságát. A hulladék lerakó Mavro Mavrovunon, ami az attikai régióban helyezkedik el, 2016-ra befejezésre került. Egyébként küldtünk egy levelet is 2015. januárjában egy ezzel kapcsolatban, és abból az derül ki, hogy a kohéziós alapból 100%-ban fel szívták a támogatást, pedig még be se fejeződött a munka. Nem fogadta el a görög kormány ezt a kritikát, akkor következett egy nagyon hosszas levelezés a bizottság és a görög kormány között, és közben nyitottak maradtak a kérdések. Igazából a következő napokban megint egy levél, levelet küldünk majd a görög kormányhoz, és fölhívjuk a figyelmüket, hogy visszaéltek a kohéziós alapokkal. Ennyi. Köszönöm. Now to, I would like to invite... Um... Köszönöm. Most uh, Papa Chriso Veris urat kérném meg. Atika régióból. Köszönöm, elnök asszony. Grammatika polgármestere akar először beszélni. Jobb, hogyha ő összefoglalja. Nem tudom, ha, ez, ha be beleegyeznek, akkor nekünk ezzel semmi bajunk. Okay, then I'm more than happy to... Jó, rendben, akkor Maraton polgármesterét Szenekis úrnak adnám meg a szót, tessék. Καλησπέρα σας. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Kedves elnök asszony, tisztelt tagok és tisztelt bizottság, először is bocsánatot szeretnék kérni. Nem azért viselem a szemüveget, a napszemüveget, mert udvariatlan vagyok, hanem mert van egy kis problémám. Nos, először is lenyűgöz engem, hogy az elnök azt, hogy jó ilyen kiejtéssel beszél görögül. Ma maraton polgármestereként elmondhatom, hogy a petíció szakbizottságot Isten követi a mi szegünk, szemünkben, mert maraton jelenleg tönkre teszik. Maraton és a kultúra között egyenlőséggel van, ókori Görögország, az ókori Görögországnak a második legnagyobb városa, régészeti múzeum, régészeti ásatások, szobrok, és hát ugye a brand name is, hogy maraton. És az atikai régió egyik legnagyobb önkormányzata vagyunk, Nagyon sok a látogatónk, olimpiai létesítményeink vannak, nagyon sok minden rendezvényt szervezünk, az egész világon ismerik maraton nevét, egy stratégiai hely. Ezt el akartam mondani. Attika régió keleti részén helyezkedünk el, az aténi nemzetközi repértől és a Pireuszi kikötőtől is kb. negyed órányira vagyunk. És a válság során, önök nagyon jól tudják, hogy miről szólt ez, egyetlen megmentőnk van az idegenforgalom. Az, hogy az őseink kultúráját közvetíthetjük. Nagyon örültem, hogy meghívtak ide, meghívtak ide, mert jelenleg maraton egy mérgező bomba. Környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi, ha felrobban, nem csak maratont dönti romba, hanem az egész öbölvidéket adtik a régióban. Új tényeket hoztam, új számadatokat, ezeket átadtuk a görög kormánynak is természetesen ellentmondanak az eddigi adatoknak. A föld alatti patakokról, erekről szól, önök nagyon jól tudják, hogy ezek léteznek, és a klímaváltozással párosulva Görögországban is vannak áradások, ezek bemossák a telepről a szennyezőanyagokat a tengerbe, és nem követjük az európai közösségi joganyagot a telepen. Hál' Istennek önök figyelemmel követik ezt a helyzet. Maraton környékén vannak, nagy, van nagyon sok mezőgazdasági üzem, Atént látjuk el az élelmiszertermékek, úgyhogy érthetik, hogy mi a tét itt. Maratont illetően van egy terv, a hulladékkezelősre. Ez teljes mértékben összeegyeztető a közösségi jogszabályokkal. Nagyon is jól ismerjük a fili lerakónak a problémáját. Ez egy botrány, karcinogén a környezet, illegális, és hát tudjuk azt, hogy a szemetet nem lehet átrakni a szomszéd kertjébe. Mi a kezelési tervünket úgy állítottuk össze, hogy megfeleljen az uniós jogszabályoknak, és nem kerül sokba, 8 millió euróba kerül. A jelenlegi telepnek akár csak egy része is 60 milliót kóstál, és azt már el sem mondom, hogy eddig egy milliárd euróba került. És az, amik költséget mi számoltunk az új terre, abból a fili lerakó tíz nap alatt él meg, úgyhogy el tudják képzelni, milyen tragikus a helyzet a gyerekek az egészségügy számára, mi pedig csak tíz napi költséget számolunk el. Ebből Fili csak tíz napig élne meg, hát ez nem megoldás. Ha nem csak maratonban gondolkozunk, hanem a turistákban is, akkor itt lehetőség nyílna arra, hogy az általam ismert paradicsomi körülményeket teremtsünk. Jöjjenek el maratomba, most jöjjenek, mert hogyha elszennyezik, utána nem lesz rá lehetőség, nem futhatnak majd a szabad levegőn, a klasszikus maratoni távot nem futhatják le, úgyhogy tényleg kérem, valóban kérem önöket, hogy az Európai Uniós jognak megfelelő tervet fogadják el, ha önök szabályokat fektetnek le, és betartatják ezeket, akkor bezárják az illegális telepet. Biztos vagyok benne. De csak akkor menthetjük meg az öblöt és a vidéket, hogyha megteszik ezt. Tudom, hogy fárasztó, hogy ilyen gyorsan beszélek, de időszámításunk előtt 450-ben történt a maratoni csata. Kevés 300 <coughs> görög felvette a harcot a perzsa hadsereggel szemben ha ez nem így ezzel az eredménnyel zárult volna, most itt egyetlen görög se ülne ebben a teremben. 2018-ban, amikor azt mondom, hogy mentsük meg maratont ettől a katasztrofálos helyzettől, ez is egy ilyen ö, harc. Bár most már én kicsit öreg, vagy öreg vagyok ehhez, de van egy fegyverem, az, hogy tiszteletben tartom az uniót, és biztosítani akarom, hogy maraton ne váljon szeméttelepé. Köszönöm. Én is ön köszönöm, most pedig tovább megyünk. Szakora Fason. Oh, oh, oh, oh, yeah, the region, yeah. Exactly, now the region. Most a régió képviselője, Átika képviselője következik. Pra, Papa Hriszoveris úr, tessék. Sziódini, kirja Prodre. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, κυρίες και κύριοι. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε. Köszönöm. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy néhány gondolathoz csatlakoznom. Hogy jobban értsék, hogy miről is beszélünk, és megfelelő dimenzióit lássuk ennek a kérdésnek. Mert szívesebben jövünk személyesen ide, ahelyett, hogy levelet küldjünk, bár nagyon sok adattal szolgáltunk. El kell mondanom azt, hogy Attikában megváltozott a kezelési politika azok alapján, amelyet az Európai Bizottságtól kaptunk, a tanulmány tükrében, és nagyon várjuk a legfrissebb tanulmányok eredményeit. 2016. december óta új hulladékkezelési tervvel rendelkezik a régió, Attika vonatkozásában, amely azon alapelveken alapul, amely a, amelyek a 2018-as hulladékról szóló irányelven találhatók reméljük, hogy tiszteletbe tartják a tervet. Ennek konzultációs tartalma is van, és helyi hulladékkezelési terveket is előír Atikában. Nem tervezünk Atikában további ö, hulladéklerakókat. A regionális hulladékkezelő terv már nem követi a korábbi gyakorlatot Atikában, és hat hulladékfeldolgozó üzemet tervez. Atikában ö, arányos elosztásban. Úgyhogy ez teljesen eltér attól, ami korábban történt, ö, Finniben és grammatikuban. Az új regionális tervértelmében új feldolgozóüzem épül Grammatikóban, egy kis uh, hulladék lerakó uh, közelében 60 ezer tonna hulladékot fog feldolgozni éves szinten. Attikában az összes hulladék 33%-át ölelte fel a korábbi terv, a jelenlegi fair elosztáson alapuló, amelyről ma hallottunk, grammatikuban csak az Atikában előállított hulladék 3%-a kerül feldolgozásra. Ez azt jelenti, hogy a grammatikóban található hulladékfeldolgozó üzem rendkívül modern lesz, és csak a helyi hulladékot fogja feldolgozni. Három évvel ezelőtt született ez a terv, és most már a gyakorlatban is működik. Azt mondtuk, hogy grammatikuban nem lesz hulladék szeméttelep, nem lesznek szemetes zsákok, és elköteleztük magunkat amellett is, hogy ha a tudósok és a szakértők bebizonyítják, hogy a felszíni és a felszín alatti vizeket veszélyezteti a szemét, az atikai régió a legmodernebb technológiát keresi majd annak érdekében, hogy megfeleljen az Európai Uniós szabályoknak a hulladékkezelés terén. Nos, ezt, az, ezt ígértük, és tudományos bizonyítékot szerettünk volna annak érdekében, hogy bebizonyíthassuk, hogy védjük az állampolgárokat és a régiót is. A kutatóintézet, mint független testület értékelést készített felkérésünkre, és ez azt jelenti, hogy az IPPC útmutatásoknak megfelelően járunk el, ami a szennyezést illeti. Végül is a jelentésből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az értékelés során felsorolt problémák nem a projektnek köszönhetőek. Ezen kívül Tisztelt elnök asszony! 2015-ben környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban kaptunk meghívást. A projekt környezetvédelmi részét megújították néhány hónappal ezelőtt a minisztériumi döntés alapján. Egyértelmű döntés született. Most pedig lefolyt a konzultáció, és figyelembe kell vennünk a minisztériumban kialakított véleményeket ezzel kapcsolatban. Ez teljesen világos, de tudományosan bizonyított tény is, hogy ez a projekt sem a közegészségügyet, sem a környezetet nem veszélyezteti. A bíróságon, a hatóságoknál is többször hallottunk, hogy nem sérti a környezetvédelmi ö, európai jogszabályokat. A jelenlegi grammatikai ö, projekt alapvetően környezetvédelmi feltételekről, azok teljesítéséről szól. tájékoztattuk az önök szakbizottságát egy kérdőívről, amely magyarázatában, ahol a késlekedésről is szó van a korábbiakban, illetve a jövőben szükséges teendőkről, εργασία και κομποστοποίηση που απαιτούνται για να γίνουν ολοκληρωμένη διαχείριση. Grammatikóban a hulladék kezelésre szánt egységekkel kiegészítjük az üzemet, úgyhogy integrált lesz a hulladékkezelés. Vannak persze szkeptikusok, akik nem hisznek a hatóságok ígéreteiben, mert ezt tanulták a múltban de megpróbáljuk őket meggyőzni most az ellenkezőjéről. Ezért a helyi önkormányzatok maraton régiója fel kell vállalják a felelősséget a hulladék kezelését hazánkban, és ebben a régióban, és ez így is volt eddig is, és a jövőben is így lesz. Eljött az idő, hogy a maratoni önkormányzat a terveket megvalósítsa, és ezt hallottuk most a polgármestertől is. Úgy tűnik, hogy 2015. júniusa óta, amikor megszületett a helyi terv Atikében, bizonyos dolgokról talán elfeledkeztek. Azonban 2015-ben Maraton önkormányzata Fili ö, szemét telepére 22 ezer tonna hulladékot küldött. 2016-ban. Igen, igen, mindjárt befejezem. Csak szeretném elmondani, amit akartam. Tehát a voluben a fidi ö, szemétlerakóba került. Na és amikor mit csinál az ember a hulladékkal, hogyha tenger mellett lakik? Gyakorlatilag a program lezárult, elküldtük a számokat, többet nem mondanék, csak azt, hogy Filiben a megoldás nem föltétlenül megoldás mindenki számára. Gazdasági szempontból és egyébként is tovább kell lépnünk. Horóme. Most folytatnunk kell. szakora asszony. Elnök asszony. Eddig nyugodt voltam. Hogy kérdezem már meg a régió képviselét? Oda költözne Filibe? Vagy Kamateróba? Majd lakjon ott akkor, ha... Isten nevében már az, ahogy beszélt, elfogadhatatlan, és remélem, hogy soha nem fogadják el ezt. Nem megyek bele technikai részletekbe. Már úgyis van egy csomó papírunk, mindenki elolvasta. De ezt a színházat, erről szeretnék beszélni egy kicsit. Ez egy hatalmas üzlet Görögországban, a hulladék. Nem csak Görögországban. Mi történik? Az állampolgárok ide fordulnak a petíciós bizottsághoz. Mit csinál a petíciós bizottság? Ő elmegy oda és megvizsgálja, hogy mi történik, milyen jogsértések, és utána ajánlásokat tesz a hatóságoknak. A hatóságok utána mit mondanak? a környezetvédelmi szabályok megsértését egy nagyon egyszerű útra ö, terelik, és elfogadják. Hát ez nem lehetséges így, és az egyszerű állampolgárokkal mi történik? A kolléga is mondta. Állandóan ide írogatnak, amíg eljut ide az eset, de a kérdés az, hogy évek óta ott élnek az állampolgárok. 200 éve vannak föld alatti erek, és most kérdőjelezik ezt meg. Bírósághoz kell, hogy forduljanak emiatt az állampolgárok. <clears throat> és a régió azt mondja most, hogy a bíróság nem arról ítélt, hogy vannak erek, hanem arról, hogy helyesen járt el a régió. Aztán 53 éve a hulladék lerakó működik. Állandóan tanulmányok készülnek, és nagyon fontos. Itt vannak a papírok. <clears throat> Mit mond a polgármester? Azt mondja, hogy mérjük fel, hogy hogyan dolgozzák fel a hulladékokat. Van egy tanulmány, soha senki nem kapta meg, de az állampolgárok fizették. Ez egy bomba. Ez egy bomba. Azt mondja, nehéz fémek, metán, ammónium, rádium, mindenféle szennyező anyag, és ennek a tetején laknak az emberek, és utána van képes idejön, és ezeket mondja. Ez, ez a jelentés létezik, csak elrejtette. Azért, mert nagyon sok pénzt kap ezért az önkormányzat. És kérem, adjon nekem egy kis időt, mert nagyon komoly ez a dolog. A görög kormány aláírta azt az egyezményt, hogy csökkenti a hulladék mennyiséget, és hogy Jelenleg a helyzet mégis az, hogy 95%-ban lerakják a szemetet, elégetik, és csak 5%-ban reciklálják. Miért akar hulladék lerakott telepet? A kormány. Hát azért, mert ez, ebben van az üzlet, így kapnak támogatást. Úgyhogy valamit lépni kell grammatikóval kapcsolatban is, és filivel kapcsolatban is minden eszközzel élniük kell. Ezt a tanulmányt, amit említettem, ez megvan önnek? Ha nem odaadom, egy olyan biztos, bizottság vagyunk, amiben bízhat az állampolgár. Görögország a kötelezettségeit vállalta, mégsem teljesíti. Arra kérem önt, hogy tudva, hogy két hónappal ezelőtt a tengeri rész, ami egyébként Natura 2000-be tartozik, nagyon sérült, és a kérdés az, hogy készült-e tanulmány arról, hogy a Natura 2000 védett rész itt mennyire sérült kérem, hogy vessünk véget ezeknek a dolgoknak. Elnök. The mayor of Marathon and others want... Látom, hogy Marathon polgármester és mások is hozzá szeretnének szólni, de most a kollégákkal folytatjuk. már szóra következő. Köszönöm. Én csak erről a petícióról beszélek, nem a filiről. Az majd később jön. az állampolgárok mozgalmai. Az a kapcsolatban, hogy milyen szennyezések vannak a környéken, hogy sérül az egészségügy, az egészségük, hatalmasak. Sok volt a tüntetés. Sokan azzal fordultak hozzám, hogy tegyek valamit. Az a ért, hogy januárban találkoztam a polgármesterrel, és azt kérdezte, hogy nyitva tarthatjuk-e ezt az ügyet. Mi a koordinátorokkal egyeztetve létrehoztuk ezt a mai megbeszélést. Köszönöm minden kollégának, hogy eljött ide, mert már a videónból látták önmagából. Hatalmas a katasztrófa, Ez a videó mikor készült? 2017 nem ö, időszámításunk előtti a videó, úgyhogy nagyon fontos az, hogy azonnal lépjünk. Másodszorban. A képviselők, a régió képviselői. Azt mondták, hogy ha van probléma, majd megvizsgáljuk. Azt se tudják, hogy mi történik ott. A polgármester és mindenki említette a jogsértéseket. Hogy hogy sérül a közösségi jog. A közösségi jog azért értékes, mert védi a környezetet és az egészséget erre szolgál, hogy elkerüljük az olyan állapotokat, mint Filipen, ahol már nagyon sok a rákos megbetegedés. Itt már nagyon komolyak a következmények. Látták, hogy mi történik a patakokkal, amik Attika másik részén is nagy problémát okoztak. Nemrégen 23-an vesztették életüket ezek miatt. Tehát kicsit térjünk már magunkhoz, lépni kell. Végül. Tíz napra felfüggesztik Fili munkáját. Tehát semmit nem old meg. Azt mondták önnek, hogy a maratoni részről, hogy megvan a saját programjuk, sokkal olcsóbb, sokkal jobb. Az, hogy a kohéziós alap nem finanszírozza már, ez mutatja azt is, hogy az eredeti telep illegális. A régió azonban nem hagyja magát. Egy hatalmas környezeti bűnt követnek el. Ez az ókori maraton környék, amiről beszélünk. Ide jönnek az emberek azért, hogy a maratoni utat megnézzék. Ez egy kulturális örökség. E, a turizmus hatalmas, és általában véve meg kell védeni az állampolgárokat, akik itt élnek. Tehát maradjon nyitva a petíció. Legyen egy levél az attikai régió felé és a minisztérium felé. Mi szerint zárják be a hulladéklerakót, még tesztelése sem, és utána lépjünk mi. Mert hogyha hagyjuk, hogy megúszszák ennyivel, akkor mindig csak beszélünk, két év múlva újra itt ülünk. Tehát küldjük el a levelet a régiónak, a minisztériumnak, kérjük azt, amit kértünk Olaszország esetében is, azonnal állítsuk le a munkát itt és most. Ez a helyes és kérjük meg a bizottságot is, hogy járjon el az ügyben. Köszönöm. Now, colleagues. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nagyon nagy késésben vagyunk, úgyhogy kérem mindenki nagyon rövid legyen, mert még két petíciót benyújtó vár, és 6.30 után abszolút semmi tolmácsolás nem lesz. Kuneva asszony, parancsoljon! Ναι, και εγώ προτείνω να μείνει αναφορά ανοιχτή, να... Én is azt szeretném, hogy a petíció nyitva maradjon. A minisztérium, a régió és a bizottság lépjenek, és utána döntsünk. Thank you very much. Very short. Köszönöm szépen, nagyon rövid volt. Ondis úr. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Köszönöm. Én egyetértek a helyzet megállapításával. Láttuk a képeket a videóban. Igaz úr mutatta. Ez a probléma, amit hozzátennék. Ha eddig nem, akkor most végleg meggyőződtem róla, hogy maradjon nyitva a petíció. És mindjárt megmondom, hogy mit gondolok. Grammatikú ügyében maradjon nyitva a petíció, és amit Marias úr is mondta, kérjük azt a régiótól, hogy zárja be és legyünk kemények. Tragédia történt nemrég Mandrában, ahol sokan életüket vesztették, úgyhogy azt látjuk, hogy a föld alatti patakok Görögországban nagyon veszélyesek is lehetnek. Rossz helyen van a hulladéklerakó. Én jártam ott, és egyébként mérnök vagyok láttam karácsony előtt, saját szememmel láttam egy ilyen esetet karácsony előtt, hogy egy ér, amikor találkozik egy másik érrel, ott nincs ellenállás. Az, hogy egy-egy erecskét lezárnak, ez nem fog menni. Nem, ez megoldhatatlan. A <clears throat> hatóság válasza. Annak érdekében, hogy ne ismételjem meg magam. Ahhoz, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat betartassuk, ez nem megoldás, ez foltozgatás. az, hogy filivel mentesítsük ezt a telepet, az sem megoldás. Nem, ezt a telepet be kell zárni, rossz helyen van, ennyi. Köszönöm. Elnök, köszönöm. See that you are now wave... Nos, látom, hogy szeretnének hozzászólni, ez lehetetlenség, még ön sem, polgármester úr, mert még két petícióról kell beszélni mindent feljegyeztünk, amit elmondtak, nem kell semmit megismételni, és a kollégáknak sem. Péter akkor egy jó javaslat találj elő, hogy folytathassuk. Maria úr, meghívom, és a régiót illetően azt mondta, hogy megérti, hogy az állampolgárok nem bíznak már bennünk. Ezért aztán különösen foglalkoznunk kell ezzel. Marias <laughs> úr ma sokat beszélt, és soha nem szakítottam félre, ezt vegyék be a jegyzőkönyvbe. Ma ez történt. Köszönöm. And that doesn't happen often, I can tell you. I think it's the first time. Ez valóban elég ritkán történik meg, hogy nem szakítja félbe. Lehet, hogy most először. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo... Szolitát. Tessék. Köszönöm. Szerintem ezzel a petícióval kapcsolatban nagyon sok kétség nincs. Engem érdekelt ez, és nagyon kevés kétségem van a petíció életképessége iránt, eh, ha tartsunk nyitva. Képviselők tudják, hogy eh, nagyon sok eh, egymást átfedő fedő munkánk van, Nekem hatkor most sajnos el kell mennem, de egy ügyrendi megjegyzésem lenne a mai indítványjal kapcsolatban. Sok sok különböző helyen kell lennünk. Ugye soha nem szavaztunk az áprilisi napirendről, februárban lett eldöntve, és aztán márciusra lett szava, halasztva, nem szavaztunk róla tehát ez nem egy végleges rend, Az az egy pont, amiről szavaztunk, az nem igazán létezik, majd a következő koordinátorok ülésén kell szavazni. És hát én, én azt szeretném, hogyha itt most nem politizálnánk, mert a polgároknak az ügyeivel kellene foglalkoznunk. Igen, azért is vagyok itt, de ez is fontos hogy ennek a frakción, ennek a szakbizottságnak van egy többsége, és megpróbálnak egyesek, megpróbálják kiforgatni a többségi akaratot. Mindegy. Az andalusz témáról beszéltünk már, fogunk is még, áprilisban nem szavaztuk meg egyszerűen, tehát nem, nem lett megszavazva a napirendre, meg lett kérdőjelezve a dolog, és ezt nem lehet végleges napirendnek tekinteni, és én pedig azt szeretném, hogyha a jövőben átláthatóbbak lennének az eljárásaink. Köszönöm. Köszönöm, menjünk tovább, mondja az elnök. Uh, I think that what we can do is now to summarize. Uh, én uh, szeretném, hogy... Akkor most foglaljuk össze, jó? Nyitva fogjuk hagyni ezt a petíciót, és a bizottság nevében levelet fogunk küldeni a regionális hatóságoknak, illetve az illetékes minisztériumnak kifejezve aggodalmainkat az iránt, hogy eh, afelől, hogy eh, nem tartják be a Natura irányelvet, illetve külön hatástanulmányra van szükség. Meghallgatva a polgármestert úgy látom, hogy a polgároknak az aggájait nem vették figyelembe kellőképpen. A házon belül pedig értesíteni fogjuk a Környezetvédelmi Bizottságot, az ENVIT, és concerning the influence of, of, um, of citizens. And I és azt szeretnénk, hogyha a polgárok jobban figyelembe vennék a, bocsánat, a régiók jobban figyelembe vennék a polgárok um, érdekeit. Az Orbuszi Egyezmény alapján is kötelességük az állampolgáraikkal való konzultáció a különböző szintű önkormányzatoknak, ami pedig a petíció beadóit illeti. Nekik azt mondom, hogy most meghallgattuk önöket, eljöttek ide hozzánk, és kérem forduljanak a görög ombudsmanhoz is, illetve adott esetben pereljenek. De úgy látom, hogy mi megtettük, amit mi meg tudunk tenni ebben a bizottságban. Az Európai Bizottság felé pedig azt üzenem, hogy szeretnénk egy frissített eh, információs csomagot kapni, amelyben kérem térjenek ki a legutóbbi tanulmányokra, az Atikai régióra vonatkozó tanulmányra, a legutóbbi dokumentumokra, és arra is, hogy önök mit gondolnak arról. Ez nagyon hasznos lenne számunkra, illetve még egyszer vizsgálják meg a környező területet, mint Natura 2000 területet, és vizsgálják meg, hogyha, hogy ez a szeméttelep, ez gyakorlatilag oda illeszkedik-e. Nem tudom, Maria Szúr ezt kiegészíti? Mindennel egyetértek. Egy dolgot hozzátennék, gondolom egyetértenek. A levelünkben, amikor a régiónak és a minisztériumnak küldjük ezt, föl kell tüntetnünk, hogy azonnal be kell zárni a hulladéktelepet. Ezt mondtuk már Olaszországgal kapcsolatban is. Lehet, hogy a petíció nyitva marad, de ha közben folyik a munka, akkor két év múlva még nagyobb lesz a szennyezés. Úgyhogy írjuk meg, és ahogy tettük ezt Olaszországgal kapcsolatban is, csináljuk ezt. Still not operational. I mean, it's still not... Maria szúr, ez még nem működik ez a, ez a dolog. Um, ez a kiinduló pontunk, nem ez a helyzet. Ma Mikrofon nélkül is szólnak. De már ez policy, de Csak röviden, elnök asszony. A kérdés az, hogy ha elkezd működni. And this is, this is it. We will move. Most le kell zárnunk ezt a témát, és tovább lépünk, ahogy ezt mondtuk. És akik messziről jöttek, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Köszönöm, hogy tájékoztattak minket rendkívül átfogó módon a helyzetről, és jó utat kívánok! Európa gyönyörű sarkába, maratonba. Reméljük, hogy ez is marad az elkövetkezendő évek során. Igen, az marad, Európa gyönyörű, csücske, és amikor hazamennek, ne mondják azt, amit Filipidis mondott. Hazament egy hosszú út után, és azt mondta, hogy győztünk, az egyetlen aggályom az, hogy amikor hazérnek, akkor ne essenek össze holtán. Köszönöm szépen. És akkor lépjünk tovább. Have a safe trip back. Καλό ταξίδι Pisos στην Ελλάδα. Jó utat vissza Görögországba. És majd később tartjuk a kapcsolatot. 1910, uh, Az 1710-es és a 2887-es petíciók ugyanazt a témát képviselik, nem hiszem, hogy meg kéne ismer, ismételnünk a dolgokat. Azt kérem, hogy Gikasz úr nagyon-nagyon röviden tartsa meg a PowerPoint előadást. Mert a drobaftom, de nincs meg. Köszönöm. De hat oldalam van, fél oltalt olvasok föl ebből. A fili hulladék lerakott, azt azonnal be kell zárni, mert rákot okoz, és akár ö, ö, foglalkozunk a környezetvédelem védelmével, akár nem, most már mindenképpen lépnünk kell. Önök ellátogattak ide, ö, Filibe, Atén egyik ö, ö, körzetébe, és utána megbeszélést folytattak itt a PETI szakbizottságban 2015-ben, és már akkor azt mondták, hogy rossz a helyzet, hát azóta csak újra romlott. És tudniuk kell, a hulladék lerakás Filipen mindenképpen kell egy hatástanulmány, és ellenőriznünk kell ezt a magas szintű környezet szennyezést. A tanulmányok, amiket az Aténi Egyetem végzett, azt mutatja, hogy a föld alatti erek szennyezettség elfogadhatatlan. Körülbelül 200 évre van szükség ahhoz, hogy itt a környezet magához térjen. Nagyon megnőtt a rákos megbetegedések száma, és nagyon szennyezett a levegő. Filiben a hulladékot újra fel kell dolgozni, és meg kell változtatnunk a hulladéktele felépítését. Messziről jönnek a hulladék, a helyi lakosok azt akarják, hogy bezárják, Fili lakosai nagyon sajnálatosnak tartják, hogy az Európai Unió még mindig finanszírozza ezt a telepet, és hogy az Unió nem vette fel a kapcsolatot a helyi lakosokkal. Maria Szúr grammatikóban is, és Filipen is meg kell, hogy ez történjen. A, itt egy káosz alakult ki, mind a környezet szempontjából, mind az emberi egészség szempontjából a következő három generációra. És hét elvárást fogalmaztak meg 2015-ben Filivel kapcsolatban. Ebből semmi sem valósult meg, pont ellentétesen Attika régiában minden hatóság tudásával, és felsorolom a neveket, hogy ki minden tud erről, és a 61 tagú környezetvédelmi bizottság is <clears throat> tovább 36 millió euró értékben fogadnak el titkos finanszírozásokat. Ezen kívül továbbra is az egészségre káros anyagokat tárolnak ezen a telepen. Nem dolgozzák fel újra az anyagokat, és elégetik ezeket, ez pedig azt jelenti, hogy közvetlenül ö, akár medicinális szennyező anyagok is kerülnek a földbe és a levegőbe. Végül egyértelművé vált, hogy a görög állam Attika régióban, megsérti a törvényeket, és Filit egy hatalmas szemét lerakóvá kívánja alakítani. 99%-ban a telep már megtelt, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontosak ezek az esetek, ezért nagyon fontos, hogy a petíciókat nyitva tartsuk. Köszönöm szépen. To the commission representative, Mr. Most a bizottság képviselőjét szeretném meghallgatni, Diaz de Castillo urat. Közben kérem az egyik kollégát, hogy öt percre vegye át az elnöklést, Tiholdis úr, mivel ön a legidősebb képviselő, kérem öt percre vegye át az elnöki teendőket tőlem. Köszönöm. Thank you, Chair. Um, well, this, this... Köszönöm, elnök asszony. Ez nagyon jól kapcsolódik ahhoz, amit korábban mondtam. Amikor uh, a uh, szemétlerakókról szóló tanulmányt hallottuk. A bizottság nagyon is tudatában van a hulladékkezelési helyzetek, nem csak Attika régióban, hanem az egész országban. Sajnálatos módon A városi hulladék nem kevesebb, mint 80%-a található szemét lerakókban. És várakozik arra, hogy a körkörös gazdaságba kerüljön Görögországban. Minél gyorsabban, annál jobb. Ez igaz minden tagállamra. A bizottságnak van terve, Attikára, amit 2016. decemberében fogadtak el, többek között további hulladékkezelés és hulladék lerakó kapacitás tartozik ide. Úgyhogy az új kapacitástól azt várjuk, hogy a fili hulladék lerakóra nehezedő nyomást egy kicsit csökkenti. El kell kerülni azokat a hely, eh, helyzeteket, amelyek az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztetik. Az újonnan megválasztottaknak igenis kötelessége ez. Ha nem így van, már pedig úgy tűnik, hogy nem így van, akkor az egyéneknek nemzeti és regionális szinten jogorvoslatra kell, hogy lehetőségük legyen. A bizottság a továbbiakban is. Minden technikai segítséget megkíván adni, amire utaltam korábban, az atikai régióban. 161 milliót különítettünk el erre a célra, hogy a háztartási hulladék kezelés problémája a megoldása kerüljön a régióban. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Biz bizottság. Vizavöl asszony következik a szabályok értelmében, kettő percben. Köszönöm. Hát két perc nem elegendő. Én ötöt szeretnék. Minden, mindenkinek öt perce volt, hogy megosszuk önökkel azt az információt, hogy mik voltak a terveink, és mi az, amit bekívánunk vezetni. Elnök. Én most az elnök asszonyt helyettesítem itt, és kérem, tartsák be a szabályokat. Mindannyiunknak ez a feladata. Azzal kezdeném, hogy a fili hulladék lerakó már hosszú évek óta működik, és elképzelhetetlen károkat okozott Filiben és a környező területeken. Úgyhogy az új regionális terv volna válasz erre a helyzetre, amelyet az atikai régió már is elkezdett ö, alkalmazni, és amely megfelel a nemzet és az európai jogszabályoknak. a közösségi testületek is elismerték ezt. Decentralizálni kell a hulladékkezelést, és tiszteletbe tartani a ö, körkörös gazdaságot. A városi szilárd hulladék 52%-át kell feldolgoznunk, az új terv értelmében 6 új üzem lesz, amelyek 25,5%-át fogják feldolgozni a hulladéknak, és további három új uh, hulladéklerakó lesz. addig a fili uh, hulladék lerakó lehetőségeit kell felhasználni, illetve azt, amiről 2013-ban született döntés jogszabályban akkor lehet majd a füli hulladék lerakót véglegesen lezárni, aztán jön a rehabilitációs terv azonnal. 2013-ban az önök biztosa is ellátogatott oda, és toxikológiai és epidemiológiai tanulmányokat kért. Ma a kutatást végeztek nemzetközi versenyeztetés alapján. A cél az, hogy az ottani dolgozók egészségét védjük, és hogy javítsuk életkörülményeiket. Rendszeresen üti fel a fejét különböző fajta betegség az ott dolgozók és az ott élők körében. Egy kutató és egy közegészségügyel foglalkozó intézmény is része a projektnek, amelynek eredményeképpen egy első jelentés már el is készült. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy amit ma itt hallottunk egy tanulmányról, amely magas szintű szennyezést mutatott ki. Nos, el kell mondanom, hogy mi erről egyáltalán nem tudtunk erről a tanulmányról. Ennek a ö, szemét lerakónak a hosszú ideje történő alkalmazása már nyilván hatással volt erre a területre, ezért tervezzük bezárását. Mindjárt végeztem, elnök asszony, mivel Óriási a probléma. A szemét larakók közelében több mint 3000 facsemetét ültettünk, ö, konkrét intézkedésekkel céloztuk meg az ott dolgozók egészségének monitorozását, Rendszeresen környezetvédelmi ellenőrzéseket végzünk a Füli szemétlerakó környékén, hogy csökkenthessük és elkerülhessük a negatív környezetre gyakorolt hatásokat. Ezen kívül rendszeres intézkedések is születnek a hulladék összetételéről, erre korábban még nem került sor. Ezen kívül van három napelemes üzem, az újrafelhasználás segítségével próbáljuk csökkenteni a szemétlerakóba érkező szemét mennyiségét. A rendelkezésünkre álló adatokat természetesen átadjuk önöknek. Elnök, pontosan ezt szeretnénk. Csak egy percet szeretnénk. Tisztelt elnök asszony! Ez óriási bűn a környezettel szemben. És ez évek óta folyik Atikában, Atikában a fili szemétlerakó területén. A tanulmányok azt mutatják, hogy óriási problémákat jelent ez az egészség terén, mert mérgezi a lakosságot, rákos megbetegedések utik fel a fejüket ezzel kapcsolatban tennünk kell valamit. Már két és fél éve vitázunk erről, azóta mondjuk, hogy toxikológiai vizsgálatokat kell végezni, de két és fél év óta még az első eredményeket sem tudjuk felmutatni. Aztán a nyomás. A bizottság nyomást gyakorol a régióra, hogy intézkedjen, de nem történt semmi. Aztán Tudom, hogy nincs sok időnk, de kétségtelen ezt a petíciót nyitva kell tartani. Egyszerűen nem lehet lezárni. A, kép, a petíció képviselő azt mondta, hogy az újabb adatokat szolgáltatja számunkra, úgyhogy monitoroznunk kell azt, hogy az új jogszabályokat be, betartják-e, Elnök, elnézést, le kell rá zárnunk, azt hiszem, ezt a témát, mert a spanyol petícióval is kell foglalkoznunk. Azt hiszem egyetértenek velem, ha azt mondom, hogy nyitva tartjuk a petíciót, megkérjük, hogy a bizottság tájékoztasson minket a legújabb fejleményekről, figyelembe véve a petíciót benyújtók állításait, küldünk az egészségügyi minisztériumba egy levelet az állampolgárok aggájairól, és utalunk a toxikológiai tanulmányra is, levelet küldünk a regionális hatóságoknak, és várjuk az írásbeli beszámolót az egész térség környezetvédelmi helyzetéről, és szerintem levelet kellene küldenünk őszintén Fini polgármesterének is. Azt hiszem, ezt kellene tennünk. Kuneva asszony, egyetért velem? Ismerem, úgyhogy gondolom egyetért velem. Jó, kiváló. Akkor ez azt jelenti, hogy mehetünk tovább a következő petícióra, és hat percünk van. Ez azt jelenti, hogy következik a 0232-es petíció, és a benyújtót arra kérjük, hogy maximum 2 percet használjon fel csak, mert különben nem lesz tolmácsás. You need to use the microphone. Sí, en primer lugar queremos darle gracias por su tiempo y esta tarde traemos un tema. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Ez egy olyan téma, ami nem gondolom, hogy ismeretlen az önök számára, ugye nem védjük eléggé a természetet, nincs sok időnk, ezt én megértem, de mégis szeretnék beszélni arról, hogy támadás ért egy környezetvédelmi területet Alicante környékén. Nagyon aggasztó dolgok történtek, és hasonlatosak ahhoz, amit korábban is, amiről korábban is beszéltünk egy szemétlerakó nyílt Eldában, amely semmilyen engedéllyel nem rendelkezik. Ezt a szemétlerakót arra használják, hogy engedély nélküli lerakást végezzenek egy természetvédelmi területen, amely a mi önkormányzatunk területén helyezkedik el. A 92 per 42-es irányel fedi le ezt a területet. Ez egy egyedi terület, egyedülálló terület. Ez egy élőhely, egy kis helyi ökoszisztéma élőhelye. Itt élnek különböző ritka növényfajok, bokrok és nyulak. A 2014-es vizsgálat után azt mondták nekünk, hogy további lerakás nem történik, azonban azóta szennyvizet és egyéb jellegű hulladékot is hoztak ide. A szemétlerakónak a, tulaj, a használója továbbra is azon ügyködik, hogy megkapja az engedélyt, korábban nem kapták meg. Beszéltünk a hatósággal, az autonóm régió hatóságával, az ő hatáskörükbe tartozik az ügy. Vannak kés, kétségeink azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok megfelelő felügyeleti jogokat gyakorolnak-e, tényleg felügyelik-e ezt, és tényleg megfelele ez a törvényi előírásoknak, figyelembe vesszük-e azt, amit eh, a királyi rendelet tartalmaz, nevezetesen azt, hogy a biodiverzitást garantálni kell. Senki nem tudja elmagyarázni nekünk azt, hogy eh, miért van szükség egy engedély nélküli eh, szemétlerakóra egy olyan területen, amely védett terület, és ahol nincs lehetőség az ellenőrzésre, ezért az egész tevékenységet be kell fejezni, eh, mivel ez veszélyezteti a flórát és a faunát. Reméljük, hogy egy a jövőben továbbra is kiegyensúlyozott életet tudunk élni ezen a területen. Köszönöm a petíciós bizottságnak az eddig elvégzett munkát, de tudatában vagyunk annak, hogy csak az önök segítségével tudunk sikereket elérni. Tehát tudni szeretnénk, hogy van-e valamilyen tevékenység ezen a területen, illetve a hatóságoktól tudni szeretnénk, hogy végeznek-e közegészségügyi feltárást, ellenőrzéseket, illetve azt is, hogy ez a cég megfelelte az előírásoknak, illetve az eljárások megfelelőek. Elnézést kérek, eh, hogy ennyire sürgetnünk kell, de azt gondolom, hogy a végén majd tetszeni fog az eredmény, legalábbis ez a lényeg. Kér, kérem a bizottság képviselőjét, hogy a lehető legösszefogottabban járjon el. Köszönöm. Az információ amit mi tudunk, az az, hogy ez a személytelep jelenleg nincs használat alatt. A spanyol hatóságok most döntenek arról, hogy mi legyen ezzel a nem használt személyteleppel. akkor lesz újra nyitva, hogyha a megfelelő jogi és technikai feltételek fennállnak, amit jelenleg nem tudunk. Tehát én úgy gondolom, hogy eh, a helyi hatóságok eh, feladata az, hogy megfeleljen az európai szabályoknak az egész minden. Eh, folyamatban levő ügy van a bíróságom. Nagyon fontos, hogy ez hatékonyan végre menjen, nem szabad megkettőzni az eljárásokat. A tolmácsolás most véget ér. Once relevant